Buongiorno. Abbiamo molti argomenti oggi da risolvere, quindi solito avvertimento. Jó reggelt kívánok! Nagyon sok megbeszélni valónk van ma délelőtre. Figyelmeztetném önöket, hogy közvetítik a mai ülésünket az interneten. Tegnap eh, este felé a koordinátorok döntöttek néhány dologról, ezekre szeretnék mindenkit eh, emlékeztetni. Először is az a döntés született, hogy eh, a 2012-es szabály Speroni úr javaslata alapján nem módosítottuk, szeretett volna egy új 42A szabályt, aztán a tanácssal kötött eh, intézményközi megállapodás tekintetében Hefner úr felvetését megerősítették. Március 2011 eh, márciusában történt ez, vagyis ő lesz az előadója a kommunikációról, és eh, az Európai Parlament által a tanácsi bizalmas dokumentumok kezelésére vonatkozó szövegre vonatkozólag ő lesz az előadó ez nem a közös biztonsági és védelmi politikába tartozik. A 123-as szabály szerinti nyilatkozatokkal kapcsolatosan is volt egy egyeztetés, a Gualtéri felvetést az előadó elfogadta, vagyis hogy a jogszabályalkotási kezdeményezésekre is vonatkozzon mindez. Most az a javaslat, hogy ne szülessen jelentés a hivatalos lap elektronikus megjelentetéséről. Aztán szó volt még a delegációs látogatásokról, a szakbizottság delegációjának látogatáséról, és a június 14-i Karlsruhe-i német alkotmánybírósági látogatásról beszéltünk konkrétan, a döntést megerősítettük, ezt egyébként a büró már elfogadta, kicsit vonakodva, de mégis úgy döntöttünk, hogy elfogadjuk ezeket. Mindezen kell együtt. Gerrero úr szeretne beszélni. Köszönöm szépen, elnök úr, jó napot kívánok mindenkinek. Nem tudom, hogy talán egy kicsit későn értem, és nem hallottam minden információt, de szerettem volna megkérdezni, hogy valamelyik frakció kérte, hogy a 70-es cikkel kapcsolatos módosítások egy része egy héttel eltolódott-e? Nem, erről nem beszéltünk, így az elnök. De, hogyha az előadó ilyen kéréssel él, nem, nem, én ezt csak egyszerűen pártolnám. Sì, e allora stabiliamo una settimana, poi eh, riuniamo di una settimana. Jó, akkor a határidő a módosításokra vonatkozólag egy héttel későbbre kerül. E Kilences pont. Gualtieri és Czarkovszki jelentés. Kérdezem az előadókat, van-e mondani valójuk a saját kezdeményezésű jelentéssel kapcsolatosan. Ez egy nagyon fontos jelentés, és már jóvá hagyták a két e, társelőadónak a személyét meg kell erősíteni. Talán lehet, beszeretnének számolni arról, hogy hogyan tervezik a munkát Guatieri úr. Presidente, questo rapporto è sicuramente complesso. Kétségtelen, hogy nagyon összetett ez a jelentés, ez a téma. És úgy gondolom, hogy bizonyos mértékű időre is szükség lesz az előkészületekhez. És megfelelő időt kell hagyni az első tervezet elkészítésére is. úgy gondolom, hogy nem szabad, hogy csak a saját elképzeléseinket foglaljuk ebbe a véleménybe társ előadóként, hanem be kell gyűjtenünk különböző elképzeléseket, elemzéseket, felvetéseket, javaslatokat a kollégáinktól is, de nem csak tőlük, hanem szélesebb körben is a tudományos közösségtől, a politikai intézményes szakértőktől, illetve a civil társadalom képviselőitől. Módszertani szempontból tehát úgy gondolom, hogy mindenre kiterjedő összevetéseket kell tenni akár egy strukturált meghallgatás keretében, ez sorra kerülhetne ősszel, vagy talán még a nyári szünet előtt megtörténhetne mindez, és meghívhatnánk ide a szakbizottságba bizonyos olyan személyeket, akikkel szeretnénk megtárgyalni ezt a témát. Nyilván nem ma délelőtt fogunk a tartalmi kérdésekről beszélni, de azokról a kérdésekről azért szeretnék beszélni, amelyekkel a jelentésnek véleményem szerint foglalkoznia kell. Először is bizonyos elemzésre lesz szükség, vagyis elemezni kell azt a tényt, hogy egyrésztről Lisszabon nagyon nehéz és komplex reformsorozat volt, ami egyfajta figyelmeztetésként is felfogható, hogy milyen hosszadalmas és milyen komplex, nehezen kivitelezhető bármilyen reforma a szerződések összefüggéségemben. Másrészt a Lisszaboni szerződés módosított változata vagy reformja most kerül bevezetésre, és ennek minden hatását nem tudtuk még teljes mértékben feltárni. Harmadrészt. Soprattutto bizonyos dolgok történtek, bizonyos fejlemények Lisszabon után a gazdasági válság hatására, és ezek olyan események, amelyek olyan reakciókat váltottak ki az Európai Uniós testületekből, amelyek véleményem szerint, szerint véleményem szerint inadekvát válaszok voltak, de most nem erről beszélünk ma délelőtt. Tehát ezek a reakciók, ezek a válaszok egyrészt arra mutatnak rá, hogy a szerződést szélesebb körben is lehet értelmezni, például a stabilitási alap létrehozásával a 122-es cikk második bekezdése alapján. Ez egy kicsit olyan, mint hogy a 122-es cikket a feje tetejére állítanánk. Ugyanakkor a válság azt is kiváltotta, hogy külső mechanizmusokhoz folyamodunk, amelyek nem szerepelnek a szerződésben. A stabilitási mechanizmusok részben a szerződésben gyökereznek, de a kormányközi mechanizmusokon is alapulnak. Aztán ott van a költségvetési paktum, ami már szintén költs- kormányközi megállapodás, aztán ott vannak a költségvetés nyomon követési mechanizmusok, és a tények arra vezettek, hogy tovább kell lépnünk, és tovább kell tekintenünk annál, amit az alkotmányos szerződés és a Lisszaboni szerződés előirányzott annak idején. Két részről lehet tehát ezt megvizsgálni. Egyrészt a feltáratlan lehetőségek szempontjából, másrészt az új problémák szempontjából, amelyekről még kellő mélységben nem gondolkodtunk a szerződések megalkotásakor nem absztrakt vagy deduktív formában kell gondolkodni, hanem a konkrét történelmi problémák alapján, illetve a megtörtént tényszerű problémák alapján. Beszélek most az eurozóna és a 27-ek Európájának intézményes asszimetriájáról, Egyrészt tehát meg kell vizsgálni azokat a válaszokat, amelyek már megszülettek, másrészt viszont azt is meg kell vizsgálnunk, milyen lehetőségeket nyújt a szerződés. A jogszabályalkotási eljárások kiterjesztése az alkalmazási területek kiterjesztése olyan cikkek esetében, mint a 136-os. Véleményem szerint ezeket a lehetőségeket még nem tártuk fel. A kettős csomag tartalmazza 136-os cikk alapján készült első rendeleteket, de úgy gondolom, hogy a 136-os alapján még tovább mehetnénk. Aztán ott vannak olyan specifikus eljárások, mint például a megerősített együttműködés, és azok az eszközök, amelyeknek a célja az Európai Unió hatáskörének bővítése a szerződésen belül, például a rugalmassági záradékok, ezeket a területeket is meg kell vizsgálni, aztán más részről el kell kezdeni gondolkodni esetleges változásokon, hogyan lehetne a szerződést esetlegesen módosítani az új, annan felmerült problémák fényében. Nem szabad szüken a gazdasági kormányzásra korlátozódnunk, hanem a kapcsolódó témákat is meg kell vizsgálnunk úgy, mint a döntéshozatali folyamatok legitimitása, az intézményközi egyensúly, az Európai Tanács elnöke, Európai Bizottság elnöke kérdésköre, vagy a jogszabályalkotási kezdeményezések. Felvázolva tehát ilyen témákat érintene a jelentés. És mivel ennyire összetett ez a témakör, és mivel oly sok elemzésre van szükség a Lisszaboni szerződés óta bekövetkezett fejlemények miatt, nyilván időigényes lesz ez a munka. És külső szakértőket is be kell majd vonni a jelentés készítésébe. mert ez a feladat meghaladja a társelőadók szerény képességeit. Köszönöm Gualtieri úr, Csárkovszki úr következik. Thank you very much, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Uh, úgy gondolom, hogy már elmondtam, de az első munkám egyetem után az volt, hogy készítsem elő a lengyel félállásmatját a szerződésről, amszerelmi szerződésről. Ez az intézményi változásokról szólt a költségvetésről, belső piacról, és akkor még nem ástunk bele elég, nem ástunk bele eléggé a közösségügyekbe. Utána jött a Lisszaboni szerződés, akkor még a tacsvonalról néztük, nem tudom, emlékeznek-e, e, e, éjjel-nappal ezt elemeztük, Buzek miniszterelnökkel Nidzába is el akartunk menni lobbizni. És három nap, három éjszaka után, mikor nem aludtunk, azt mondta a főnököm, hogy most ö, valamit tennünk kell, ö, mert ez az intézményi változások vége, a nicai szerződésre gondolt. Ö, nem akarom a részleteket elmondani, de megosztott volt a lengyel delegáció is a tartunk, hogy semmi sem fog történni, nem lesznek intézményi változások, de azt hiszem, hogy nem lett igazuk azoknak, akik ezt mondták, mert folyamatos a változás az intézményekben, és megpróbáljuk, megpróbáljuk a dolgokat összeilleszteni. Az Európai Parlament álláspontját talán nem tudjuk a, ö, mi elkészíteni, de nagyon sok minden lebeg a levegőben, ezeket elemezni kell, és meg kell próbálni összeilleszteni. Tudják, van egy olyan, volt egy olyan fázis, amikor a Lisszaboni szerződést védtük mindannyian, mert fontos volt, hogy mindannyian előrelépjünk, de most a por leült, és a Lisszaboni szerződés végrehajtását kell megvizsgálni, megnézni azt, hogy elértük-e azokat a célokat, amelyeket megfogalmaztunk. A az érdeklődési, érdeklődésünk középpontjában az intézményeknek az egyensúlya áll. Ezen kell elgondolkoznunk, milyen veszélyek vagyunk le, a frag, az EU fragmentációjának a veszélye áll fenn. Megfelelő geometriát kell megtalálni, és a különböző forgatókönyveket végigvenni, mint lehetőségeket. Az alkotmányügyi szakbizottság az utóbbi három évben azzal foglalkozott, hogy prioritásokat állapított meg, hogy mi az a fontos szempont, amelyet szeretnénk, ha figyelembe vennének, amikor intézményi változások vannak. Nos, kell idő az elgondolkozáshoz. Ezért kezdtem a 95-ös emlékekkel. Emlékszem, az egyik elemző azt mondta, hogy furcsa volt ennek a bizottságnak a neve és léte, mert nem elgondolkozásról szólt, nem ez volt a feladata, és nem is csoport volt. Nos, megpróbálunk most jobban eljárni. Nem csak az adatokat begyűjteni és elemezni kell, hanem el kell gondolkozni azon, hogy a jövőben mit szeretnénk, és mik a prioritásaink. Most pedig kollégáimhoz fordulok. Van egy rövid időnk, hogy elgondolkozzunk, és meghallgassuk, hogy mik az önök prioritásai. Eléggé talányos a cím, jó lenne ezt explicitálni. Elnök, köszönöm szépen, többen is kértek szót. Söpflin úr szokásos tömörséggel, mert utána szavazni kell. Sok idővel ezelőtt, mikor elkezdtem jogi tanulmányomat, akkor úgy hallottam, hogy Justinianus császár feltételezte, hogy örökre szólnak a törvénye is, sose fognak változni. Hát ismerjük a történelmerről, hogyan döntött. Nagyon jó dolog, hogy megfogalmazunk javaslatokat arról, hogy változtatni kell, és hogy ez mindenre alkalmas lesz. De hát nincs véglegesség, ez egy folyamatos eljárás. Most is szükséges Figyelmesen hallgattam mindkettejüket, és támogatom határozottan azt, hogy külsőket is bevonjuk, bevonjunk, egy konferenciát tartsunk talán, egy egynapos eseményre gondolhatunk, minden érdekeltet. Hát nem is mindenkit, mert túl sok van, de a lehető legtöbbet vonjunk be. Úgy tűnik, hogy az Európai Unióban vannak olyan specifikus vonások, amelyek különben nincsenek. Egyre kellemetlenebb helyzetbe kerülünk a létjogosultságunkból veszünk, hogyha nincsenek új munkamódszereink, és ezt nem, ezeket nem mutatjuk be újszerűen E, ez a tapasztalata Magyarországon feltétlenül. Ezzel foglalkozni kell, és ez jó alkalom, hogy a prezentációval, a bemutatás módjával ö, foglalkozom. 2004 óta, mióta itt vagyok, sokat változott a dolog, de ez még nem elég. Alapvetően két terület van, amelyel foglalkoznunk kell, és másként az egyik specifikusan a felügyelet, a most átadott jogkörök felügyelete. A másik egy tágabb probléma, arról van szó, hogy hogyan gyakorolják a jogköröket Brüsszelben. Ez részben politikai, részben jogi probléma, és hogy ez a jogkör nagyon el távolodott azoktól, akiktől a feljogosítást kaptuk. Gondolom egyet fognak érteni velem a fő probléma az, hogy milyen mechanizmus tudunk felépíteni, hogy az intézmények közelebb kerüljenek a polgárhoz. 500 millió emberrel kell kommunikálni. Eh, ez új dolog, ezzel soha senki nem próbálkozik. Eh, elég jól sikerült már eddig, de még tovább kell ezen gondolkozni, hogyan lehet minőségileg váltani, mert más, mint 10 millióval, vagy 50 millióval, vagy 80 millióval eh, kommunikálsz, mert a legnagyobb ország lélekszáma Németországi az EU-ban. Mennyiségi kérdés van. Marx Károly óta tudjuk, hogy a minőség, a mennyiség minőségbe csapát. Hát egy kicsit most torzítottam az ő gondolatát. Sokkal erősebb jelenlét kell az Európai Unió részéről a tagállamokban. Részt kell venni, amennyire lehet a helyi vitákban. Más szóval alapvetően tudjuk, hogy a tagállami szinten. Vannak olyan érintettek, akik nem a saját kormányokon keresztül kommunikálnak, hanem a hatalmi a hatalom más központjaival közvetlen. Ez alapvetően új gondolkodás, tesz szükségessé. De így tudjuk megindítani a vitát Nyilvánvaló, hogy minél többet vitázunk, annál inkább felismerik az emberek, hogy az EU mivel foglalkozik. Miért tesszük, hogyan tesszük, ezt kell megismerjék. Ez azt jelenti, hogy sokkal könnyebb az imázsunkat felépíteni. Ez politikailag kell megfogalmazunk, nem csak jogilag, nem csak gazdaságilag szóltak arról, hogy milyen bonyolult ez a probléma, de éppen ezért kell ezzel ö, foglalkozni. Nem azt mondom, hogy ö, kis ö, könyveket állítsunk elő a gazdasági kormányzásról mindenki számára, az utcára embere számára, de meg kell tenni a megfelelő nyelvet. Nem mindenki ugyanazt a nyelvet érti sokkal tágabb körnek kell kommunikálnunk. Ez nem szemantikai probléma. Nem szabad ezt ignorálni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm Rafaelnek és Robertónak is a beszámolóját amit két errel kell ugye mondani, illetve a két erres társadalomról beszélek. Nagyon jó, hogy a politikai, reálpolitikai tapasztalatukat bevetik, és én is szeretnék ezt hozzájárulni. A doktori diszertációm pontosan a parlamenti felügyeletről szól, a politikai felügyeletről, és ennek a parlamentnek a felügyeleti köreiről is értekeztem a többi intézmény felett, és ez a kontroll visszaszorul, hogyha olyan, intézmi, olyan mechanizmusokat vezetnek be elsősorban a tanácsban, amelyek azt célozzák, hogy elkerüljék ezt a felügyeleti szerepet, funkciót. A Lisszaboni szerződéssel kapcsolatos paradoxon az, hogy az az újdonság, amit a Lisszaboni szerződés tartalmazott, ami egy intézményes ambíció az Európai Unió részéről, ezt blokkolják bizonyos fejlemények és csökkentik, és a gazdaság való szembe nézéshez szükséges válaszokat nem tartalmazza a Lisszaboni szerződés, vagy legalábbis ennek a marginális rendelkezéseit kell már alkalmaznunk, és ezért figyelembe kell venni ezt az ellentmondásos valóságot, és ezt a paradoxont bizonyos mértékig. És ezért támogatom azt, hogy ez egy olyan eljárás legyen, amely be bevonunk minél több szakértőt, szereplőt, nem csak parlamenti szakértőket, és nagyon jó volna, hogyha olyan találkozókat szerveznénk, ahova a szakértőket hívunk meg, a vállalatoktól, a civil társadalomtól, stb. Vannak két olyan valóságos, van két olyan valóságos alapelv, amelyeket figyelembe kell venni. Rafael is beszélt erről a reform az nem csak a gondolkodásról szól, hanem specifikus problémákról. Lehet gondolkodni az ideális alkotmányosságról, arról, hogy hogyan lehet a lehető világok legjobbikát létrehozni intézményes szempontból Európában, de a valóságból induljunk ki. Nézzük meg, hogy milyen konkrét problémákat akarunk meg oldani. A másik alapelv, ami a valóságban gyökerezik, ezt mindenki tudja, aki az alkotmányjoggal foglalkozik, vagyis, hogy általában a reformok visszatekintő szempontból jönnek létre, vagyis a múltat tekintjük, amikor a jövőbeli problémákat akarjuk megoldani. Ezért nagyon fontos, hogy belekapaszkodjunk abba, abból induljunk ki, hogy mik a megoldási javaslataink, és ne csak a múltból induljunk ki, hiszen ez gyakorlatilag fékezné a megoldási lehetőségeink feltárását a jövőre nézve. Tehát előretekintő folyamatra van szükség, nyitott, ambiciózus folyamatra, amelyben feltárjuk nem csak azt, hogy mit szeretnénk megoldani most, hanem hogy mi működött korábban egy historikus perspektívában, és hogy milyen problémákat tudunk előre jelezni a jövőre nézve, és milyen megoldásokat. Nyilván korlátozott a lehetőségünk a jövő előrejelzésére, és Rafael már elmondta a tanulmányozó csoportban is, és ott is beszéltünk erről, hogy van Spanyolországban egy tudományos kutatóközpont, amelynek az igazgatója elmondta, hogy a és, hogy ennek az intézménynek a neve tartalmaz négy szót, de az egyik fogalmat sem valósítja meg maga az intézmény. Köszönöm. Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy mindenki a kutatói múltjára tekint vissza, Duff kolléga. Én inkább elfedem a, a kutatói és egyetemi múltamat, de én és a frakcióm azt szeretnénk, hogyha a több különböző szintű irányításnak a jelentése ne a konvent programját <laughs> állítsa össze, amely 2015-ben kezdődik, hanem azt szeretném, hogy a parlament jelenlegi eh, hivatali idejének a végére ez meglegyen. A mi szakbizottságunk képes arra, hogy egy olyan jelentést összeállítson, amely a mélyebbre ható integrációnak a programját össze tudja állítani a konvent idejére. Ennek a programnak a kulcsfontosságú része azzal kell, hogy foglalkozzon, hogy hogyan oldjuk meg az államok és választók problémáját, akik úgy döntenek, hogy nem a föderális szövetségi mintára akarják alapítani az ő megoldásukat, hogyha ezt a többség így akarja. A, a, a különféle szintű irányításnak az e, problémájának az elindítója az Európai Tanács decemberi ülésé, ülése volt, és pedig, hogy a britek blöffjét, tehát, hogy Cameron miniszterelnök úr 2017-re tolja el az, a, a szerződés megváltoztatását. És valószínű, hogy a szerződés reformjának a lehetősége, amelyel mind a 27 tagállam és, Horvátország egyetértene, az már kérdéses, ugyanis a Lisszaboni szerződés volt az utolsó szerződés, amely a tagállamokat ugyanazon politikai célkitűzések mellé tudta állítani, és ugyanazon jogrend mellé tudta állítani. Hogyha a a következő e, alkotmányos időszak e, elé akarunk tekinteni, akkor foglalkozni kell a szétfelé tartás kérdésével is. Az euró egy fiskális uniót és egy szövetségi gazdasági kormányzást igényel. Tudjuk, hogy ebben nem lesz benne minden tagállam, és azt hiszem, a jelentéstevő tevők inkább filozófiai és szélesebb körű vitát kezdeményezték az európai integráció jellegéről. És jobb lenne, hogyha ezt a feladatot, ezt a nagy-nagy kihívás jelentő feladatot ennek megfelelően oldanák meg. Köszönöm szépen, kevés időnk maradt. Szerintem meghallgatunk még egy kollégát, feljegyezzük, amit mondtak, és legközelebb, amikor foglalkozunk ezzel az anyaggal, akkor figyelembe vesszük, de a jelentéstevők akkor nem kapnának szót. Tak øh, til ordførende for øh, oplægget. Øh, titlen på... Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni a jelentéstevőknek ezt a jelentést. A jelentés címe az irányítás különféle szintjeinek alkotmányos problémája az Európai Unióban. Azt hiszem, először azt kellene megvizsgálni, hogy milyen fajta elemzést kell elindítani, és mennyire messzire akarunk eljutni ezzel az elemzésre, és utána milyen javaslatokat tehetünk. Tehát nagyon gondosan kell megtervezni azt, hogy milyen irányból közelítjük meg a kérdést. A probléma leírása a dokumentumban eléggé hosszas, és hasznos lenne, hogyha világos példákkal megtüzdelnék. Ugyanis realista módon kell eljárni. Hogyha például megnézzük a költségvetési paktumot, hallottuk, hogy az Európai Unió normális rendszerének a részének kellene lenni, de azért több ország van, amely ezt gátolja, ezt a megközelítést, és egyszerűen ezért ez meg sem fog történni. És ezek a problémák továbbra is megmaradnak. Épp ezért mondtam azt, hogy realista módon kell megközelíteni a kérdést. A Költségvetési Bizottságban beszéltünk a demokratikus ellenőrzésről és a stabilitási mechanizmus ellenőrzéséről. Erről beszéltünk az utolsó három napon is. És a számvevőszék véleménye az, hogy ahhoz, hogy ezt a szerepet betölthessük a nemzeti számvevőszékekkel, tehát a tagállamok számvevőszékeivel is össze kell ülni, és együtt kell működni velük. Természetesen ez azt jelenti, hogy a nemzeti szint egyre fontosabbá válik, pontosan a multinacionális szerződések miatt. Hasonló megközelítésre van szükség az alkotmányos szinten is. Erre több megoldás is kínálkozik. Tehát az egész folyamat alatt meghallgatásokra, konzultációkra van szükség azért, hogy a szakértőket is meghallgathassuk. Látom, hogy van azért még más, aki hozzá szeretne szólni. Gerrera úr. Köszönöm szépen. Nagyon fontos feltárni a lehetőségeket, azokat, amelyeket a jelenlegi struktúra nyújt. Az elmúlt másfél évben olyan problémák felmerültek, amelyek eh, ahhoz kapcsolódtak a parlamentben, hogy be kell -e vezetni reformokat, vagy sem, vagy hogy hogyan lehet elérni ezeket a célokat, megfelelően felhasználva a jelenlegi kereteket. Például a költségvetési szerződésre vonatkozólag is felmerült ez a probléma. Roberto is említette, hogy a jelenlegi eszközöket a legnagyobb, lehető legnagyobb mértékig ki kell használni. Köszönöm szépen. Azt hiszem, általánosságban megközelítettük a kérdést, és bizonyos kérdéseket világosabbá tettünk, és a jelentéstevők módszertani útmutatást is tettek, lehetséges meghallgatásokra is. A következő napirendi pont a tízes, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság határozatát felváltó Európai Parlamenti rendelete irányuló javaslat az Európai Parlament vizsgálati jogának gyakorlására vonatkozó részletes rendelkezésekre. David Martin a jelentéstevő, Lavia úrat hallottuk legutóbb. Most a költségvetési eljárásról kell beszélni, amely a Lisszaboni szerződésben foglalt azért, hogy előkészítsünk egy bizottsági költségvetést a hármas, háromoldalú tárgyalások során. Köszönöm szépen. Viszonylag röviden tudom felvázolni a témát. Ennek egy nagyon lényeges része ennek a véleménynek a konkrét számok, amelyek szerepelnek, vagy majd szerepelnek a bizottsági javaslatban a 2013-as költségvetésre nézve. Ezek a számok tegnap kerültek bemutatásra, a bizottság bemutatta ezeket. Ezeket elég tömören foglalom bele ebbe a jelentésbe, de a bizottság különböző tagjai még nem kapták meg ezeket a számokat, ezért nagyon nehéz erről még most beszélni, de azt ki kell jelenteni, hogy a bizottság tagjainak véleményt kell alkotniuk a költségvetésről, ami szerepel majd a különböző szakbizottsági véleményekben, de a Költségvetési Bizottságnak a 2013-as költségvetéssel kapcsolatosan a trialógust el kell indítania. Ennek az ütemterve úgy néz ki, hogy ma bemutatom ezt a jelentést. Természetesen meghallgatom a kollégák véleményét erre vonatkozólag, és aztán lesz egy határidő a módosítókra, május vége felé lesz ez a határidő, aztán lesznek a szavazások, és a Költségvetési Bizottságban megszavazzuk a jelentést. Aztán lesz egy második dokumentum a számokról, a konkrét mennyiségekről, összegekről, aztán a koordinátorokkal az elnökség, illetve a titkársággal kialakít erre egy eljárás, de ezt még el kellene fogadni nyár előtt, hogy megkezdődjön ez az egyeztetés. Általános elképzelésként a véleménytervezet arra épül, hogy az Európai Unió a jövőre nézve nem indulhat ki csak a költségvetési stabilitásból, hanem a válságból úgy kell, hogy kikerüljön, hogy gazdasági beavatkozási lehetősége legyen a növekedés és a foglalkoztatás fokozására nézve, és ez a lehetősége nagyobb legyen, mint ami most megvan. Ezzel a céllal Lavia úrral tartottunk egy megbeszélést, ő az általános előadója a költségvetési tárgyalásoknak, és a szakbizottság, az alkotmányos szakbizottság tagjai lehet, hogy nem értenek ezzel a többségi állásponttal egyet, vagyis, hogy az Európai Unió több forrást kapjon, hogy adekvátabb választ adhasson a, válságra, és nagyobb lökést adhasson a foglalkoztatásnak de mennyiségi szempontból nem ez a lényeges kérdés ennek a szakbizottságnak a szempontjából, hiszen mi nem kifejezetten a költségvetési témákban vagyunk érintettek. Ami pedig a konkrét problémát illeti, amivel foglalkozik az Alkotmányos Bizottság, a jelentés tartalmaz konkrétabb aspektusokat is. Például az a körülmény is szerepel benne, hogy jövő évben az, állampolgárság évét fogjuk véghez vinni, és ekkor indul el az állampolgársági jogszabályalkotási kedvez, kezdeményezés, és ez az utolsó költségvetés, amelyet a következő választások előtt fogunk elfogadni, vagyis a következő európai parlamenti választások előtt, vagyis az európai politikai pártok támogatását is élveznie kell ennek a költségvetésnek. És ezek azok a pontok, amelyekkel kapcsolatosan nagyon fontos, hogy az Alkotmányügyi Bizottság véleményét kellő relevanciával kikérjük. Azok a számok, amelyeket a bizottság a költségvetés bemutatásakor összeállított, például beszélek most az a Europe for Citizens címről, vagy fejezetről, ez ugyanazokat a számokat tartalmazza, mint tavaly, sőt, még van egy kis csökkenés is. Az európai 2013-as állampolgársági év költségvetése csökken a 2012-eshez képest. Erre nyilván valamiféle magyarázatot kell kérni. A jövő évben már azt a költségvetést kell alkalmazni, amit a 2012-es évben megalkottunk, az elektronikus kommunikációra vonatkozólag ott is van egy kis növekedés, de azok a számok, általános számok, amelyek 2013-ra vonatkoznak, nagyon hasonlóak a 2012-esekhez. És éppen ezért nem kell most időznünk a konkrét számadatoknál, erre majd még lesz lehetőség, hanem én inkább azt kérem, a szakbizottság tagjaitól, hogy gondolkodjanak egyet, együtt velem arról, hogy ez a szakbizottság hogyan tud hozzájárulni elképzelésekkel a válság legyőzéséhez, és milyen elképzelésekkel tud hozzájárulni az állampolgársági kezdeményezéshez, a kommunikációs kezdeményezésekhez, illetve a választási kampány finanszírozására vonatkozólag eh, milyen eh, inputot tudunk adni, hogy a 2012-essel megegyező erőforrásokat kellőképpen fel tudjuk eh, használni, és megfelelően tudjuk ezeket elemezni. Allora, do la parola. Köszönöm szépen. Szálvárigász úr kap szót. Nagyon röviden. Nem akarok a számokról beszélni és részleteket e, elemezni. Gratulálni szeretnék a kollégának ehhez a rövid, de nagyon világos véleménytervezethez. Azt hiszem, hogy azt jelezte, hogy ideje elgondolkodni nem a megszorításokról, hanem azokról a területekről, amelyeket lehet, sőt kell ö, ö, megszűkíteni, leszűkíteni, ö, csökkenteni, ö, Lesznek különböző évek, például az állampolgárok éve, amelyek érvként nagyon világosan fellettek sorakoztatva emellett. És azt hiszem, hogy továbbra is figyelembe vesszük majd a valóságot, és elemezzük a költségvetést, és ennek megfelelően járunk el. altre domande, Úgy látom, hogy másnak nem Azután, amit Szoldárgász úr elmondott, csak azt tudom mondani, hogy ő volt az előadó az előző évben, és ő valamiféle ihletet is jelentett nekem ebben a munkában, ezért hálás vagyok neki, ezt szerettem volna elmondani. Bene, allora, chiudiamo. Rendben, akkor lezárjuk most eznek a kérdésnek a vitáját, és jön a szavazás. Először is a gurmai jelentés következik. Mint tudják, négy kompromisszumos módosítást nyújtottak be. Sì, ma, ma questo solo se ci sono obiezioni, se non c'è obiezioni direttamente al voto. direttamente al voto se c'è un, solo se c'è un'obiezione si, si deve votare. Ah, sì, sì. Eh, prima ancora di passare ai voti però... Mm, Mielőtt szavaznánk, emlékeztetnék arra, hogy tegnap ugyanis eh, Reding alelnök asszony, biztos asszony, bocsánat, látogatása miatt elfelejtettem a legutóbbi ülés jegyzőkönyvét elfogadtatni. Épp ezért, hogy formálisan is megfeleljünk a szabályoknak, akkor kérem, hogy fogadjuk el a, az utolsó ülé, a februári ülés jegyzőkönyvét. Nos, akkor elfogadottnak nyilvánítottuk, mivel nincsen ellenvetés, és akkor most valóban rátérhetünk a szavazásra. és pedig a kompromisszumos módosítókról szavazunk. Először a D jön mellette, ellene, tartózkodás, egy tartózkodás, elfogadtuk. Akkor most jönnek a részenkénti szavazások. Először az első részét egy 197-es cikknek, a Chair of the nélkül. Mellette ellene tartózkodás, egy tartózkodás. Elfogadtuk. Most akkor azokat a szeveket, amiket korábban beletettünk, mint a Chair of the, amellett kiszavaz. Ellene. a szokásos négy tartózkodás, akkor van még további részenkénti szavazás is, a hármas pont. Az első bekezdés, a members of the Bureau and coordinators of szavak nélkül mellette. Ellene És akkor most szavazunk azokról a szavakról, amiket korábban kihagytunk mellette. Ellene tartózkodás. Most akkor az ötös bekezdés mellette. Ellene. Tartózkodás. Most akkor a hatos bekezdésről külön szavazás mellette. Ellene. Tehát akkor a többi okafogyattá válik, akkor most rátérünk a kettes módosítóra. Ezt a jelentést előnyújtotta be. Mellette, a kettes módosító mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Most akkor a 27-es módosító jön. Ilcsev, de csak a három, hármas és a négyes bekezdések, mert az előbb szavazottak már lefették a többit. Nos, akkor ezzel a 27-es mellett kiszavaz. Ellene. tartózkodás. Ezt leszavaztuk. Most akkor az A kompromisszum jön mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Most jön a B kompromisszumos módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Most akkor az utolsó, a C kompromisszumos módosító jön mellette, ellene, tartózkodás Elfogadtuk. Akkor jön az utolsó szavazás. A kilences DAF-féle módosító mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Nem bocsánat. Bocsánatot kér az elnök, leszavaztuk. Igen, nyilvánvalóan elvetettük. Jó, akkor most jön a zárószavazás. A módosított ö, jelentésről mellette ellene tartózkodás. Akkor ezt leszavaztuk. Tizenheten mellette, négy tartózkodás, ellenet, egy ellenet, tehát akkor elfogadtuk. Most jön a másik szavazás. Akkor lássuk a másik jelentést. Daf uh, úr, elnök úr név szerinti szavazás legyen a 195 per 3-as cikk alapján. Duff vuole anticipare. Duff úr már a maga határozati javaslatát előrevetít ide, hát a hat kollégák is egyet kell értenie ezzel. Hát megpróbálom azt gyakorolni, amit hirdetek. Ez a javaslat hat kolléga egyetértésre találkozik. Igen, ki van mellette? akkor név szerinti szavazás lesz. Döf, Daf úr sikert aratott orientálhatja a név szerinti szavazást. Csak az árószavazáson kéri vagy a, az összes lépésnél. A hármas módosító a lényeg, és a záró szavazásnál is kérem, hogyha a hármas nem fogadják el, akkor a jelentés ö, lényege szűnik meg. akkor nem is érdemes szinte tovább menni. Viland úrra hivatkozva. Ö, azt kérem, hogy az ő módosítója ellen szavazzunk. De lássuk először, hogy a hármas módosítót elfogadják-e. Tehát a kérdésemre elektronikus szavazást kér a hármasnál. A többi nem érdekes, hogy ezt mondja. A záró szavazásnál is jó, tehát a hármas és az záró szavazás, mondja az elnök. Czárkovszki úrnál nincsen itt a szavazókártyája. Mindenkinél itt van a szavazókártyája. Czárkovszki úr, nála nincs. Önnél sincs. Nos, akkor elektronikus szavazás következik, ennél nincsen kártya, őket név szerint szólítom, és kérdezem meg a szavazatokat. Tehát a hármas módosítóról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, megkérdezem, Czarkovszki úr ellene, Hefner úr mellette. Tehát lezárom a szavazást. Mindenki szavazott. Eredményhirdetés. Hat mellette, tizenkettő ellene. Nem, tizenhárom ellene. Tizenhárom ellene, és ha jól olvasom, nyolcan mellette, akkor elutasítva. Villandur, tessék, kér Itt van a kártyám, de nem működik. mi sembra abbastanza chiaro. Elettronicamente risultano akkor világos a helyzet, 12 ellene, heten mellette elektronikusan, plusz egy, mínusz egy szóben, szóban. Villándor azt mondja, hogy ellene van. Nem működött a kártya. Ez azt jelenti, hogy kilencen vannak mellette, 13-an ellene a módosítónak, ha összeadjuk. Ja, elnézést kérek, pont fordítva van. Igazuk van. A villanszavazat ellene irányul a módosítónak. Akkor újra mondom, mellette 8, ellene 14. Rendben. Akkor áttérünk az egyes módosító, ezt visszavonták. van a hármas módosítót is visszavontak, már csak a kettes maradt mellette. Ellene. Elutasítva. Tehát Elnök úr, e, ezzel e, gyakorlatilag a lényeget kiszedték a jelentésből. Nincs szükség az árószavazásra. Nincs miről szavazni. Köszönöm szépen, Daf úr. Ahogy mondja, úgy lesz. Én is a ö, e, halálbüntetés ellen vagyok, senkit sem akarok megölni, itt demokratikus szavazásról van szó. Nos, akkor meg kell vizsgálni a 115. cikk értelmezését. Én vagyok az előadó. Signore Gurmai, chiede un attimo la parola per una questione rispetto a ieri. C'è la mozione d'ordine o comunque una richiesta di parola Ügyrendi javaslat született. Gurmai asszony. Mielőtt a 13-as pontra térnénk, Gurmelszony kap szó. Really would like to use the opportunity. Szeretném felhasználni lehetőséget, hogy majdnem mindenki itt van a bizottságban tegnap. Elnökünk mint ahogy mondta Redding, az, hogy nagyon meggyőzően beszélt, mint ahogy szokott, de az egyik kérdésemre nem válaszolt, és ez fontos kérdés. A pán-európai TV hálózatról volt rott. 2,8 milliót az Euronews-ra költöttek a 9 millióból. Feltettem azt a kérdést, hogy mi lett a pénz többi részével. 6 millió euróról van szó. Szeretném, hogyha konszenzus lenne a szakbizottságban azért, hogy írásbeli választ kapjunk Redding biztostól, hogy mi történt ezzel a pénzzel. Nem tudom, hogy létezik-e még ez a pénz, vagy valahol eltűnt de nagyon magas összegről van szó. Hogyha elköltötte a pénzt más szélra, akkor azt hiszem az Európai Parlamentnek erről tudnia kell. Köszönöm szépen. Chairman, I think, uh, Mrs. Elnök úr, azt hiszem, hogy Gurumai asszony teljesen releváns kérdést vetett fel, és ezt támogatnunk kell. Elnök. Támogatjuk is. Köszönöm szépen, Gurmai asszony. Most pedig áttérünk. Köszönöm szépen. Tehát áttérünk, ahogy mondtam, a 13-as pontra, az eljárási szabályzat 115. cikke, amely bekezdésnek értelmezése, én vagyok az előadó, én azt javaslom, az AFET szakbizottság javaslata alapján járjon kell, kére valaki szót, erről már beszéltünk többször, nagyon egyszerű a kérdés. A külügyi bizottság azt kéri tőlünk, hogy a rendelet értelmezéséről foglaljunk állást, hogyha a bizottság és a tanács nem válaszol hét hét alatt egy képviselő kérdésére, akkor napi rendre kell tűzni az illetékes szakbizottságban a legelső ülésen. A külügyi szakbizottságot aggasztja ez a az intézkedés. Attól fél, hogy egyes bizottságban, bizottságban például a külügyi bizottságban, ahol nem válaszolnak a kérdésre, a napi rend túlterhelt lesz, nem lehet majd rátenni más kérdésekre. Ezért azt kérik, hogy foglaljunk állást. Én előadóként annyit szeretnék mondani, hogy megfelelő értelmezésre van szükség. Nem csak a 117 per 117. cikket kell figyelembe venni, amely kimondja, hogy az illetékes szakbizottság első ülésén kell napirendre tűzni az illető kérdést, ha nem válaszolt a tanács és a bizottság. Ez írott szabály, de van. A 193-as cikk is, amely kimondja, hogy a szakbizottság elnöke hívja össze a szakbizottságot, és állapítja meg nem csak a napi rendet a különböző témákban, hanem dönt arról is, hogy eh, mikor vitatják meg a napirendi pontokat. Előre hozhat egy pontot, kérheti későbbre halasztását, ezek olyan kérdések, amelyekről már van intézkedés, és rugalmasan el lehet, lehet eljárni. Így lehet elkerülni az AFET által felvetett problémákat. Már látták a javaslatot az értelmezésre, a válaszra, szót kapnak. Gualtieri úr kér szót, ha jól láttam. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Kivéve azt, hogy ez nem létfontosságú kérdés, mint ahogy mondtam, technikai kételjem van azzal kapcsolatban, hogy helyese ez az értelmezés. Személy szerint úgy gondolom, hasznosabb lenne módosítani a 117. cikket, és napirendre tűzni a kérdést az első ülésem. Természetesen a kollégák véleménye fog győzni. Nyilvánvaló, hogy ez a második kérdés nagyobb döntési jogkör, többit a az elnöknek, és nem van nyomás a ö, külügyi szolgálatra. A, ö, nagyobb a nyomás a külső szolgálatokon, ne? emiatt. Mivel azonban ez szóba került. Nem szeretném, hogyha itt komoly harc alakulna ki az én személyes véleményem körül. A kollégák véleményére bízom magam. Elnök, köszönöm Galtier úr az együttműködési szellemet. Martin úr. Nagyon rövid leszek. Itt már csak egy részletkérdésről van szó. Az a kérdés, hogy most reagálunk a napi rend tartalmára, itt csak információként volt ez felvetve, illetve bizonyos kérdésekre kellett a biztos asszonynak válaszolnia, illetve a biztosnak majd válaszolnia. Nyilván nem fog ez két-három órát időbe igénybe venni. Én ezt támogatom, mert ez nyomást helyez a többi intézményre, hogy gyorsabban válaszoljanak a kérdéseinkre. Nem szabad túlreagálni azt, hogy itt mit akarnak elérni. Egyszerűen ez egy nyomásgyakorlási pont, hogy a, a bizottság gyorsabban reagáljon a parlament felkéréseire. Köszönöm szépen, Hefner úr. Köszönöm szépen, én is nagyon rövid leszek. Nem változtathatjuk meg az eljárást a bizottságokban az eljárást, az ügyrendet valahogyan értelmezni kell. Én támogatom az ön értelmezését, és úgy gondolom, hogy nagyon lényeges ezt értelmezéssel megtenni, nem pedig módosítani a szabályokat. A következő ülésre vonatkozó megfogalmazásnak a törlése nagyon bizonytalanná tenni a megszövegezést, úgyhogy nagyon fontos, hogy ezt megemlítsük. És mindez kapcsolódik ahhoz, amit ön javasol, vagyis mozgástérre van szükség, nem csak az elnök számára, hanem a szakbizottság számára is, ezért teljes mértékben támogatom azt az elképzelést, hogy egy szabály értelmezéssel oldjuk ezt meg, és egyetértek az ön értelmezésével. Köszönöm. Gualtieri úr ön már elmondta, hogy mi a véleménye, úgyhogy most szerintem szavazzunk, ki van emellett az értelmezés mellett, ellene tartózkodás, ezzel elfogadtuk a felvetést egyhangulag. Köszönöm szépen. És ezzel tovább is léphetünk a következő pontunkra. Az eh, írásbeli eh, választ kérdésekre Martinez eh, úr az előadó. Már egyébként javas, szavaztunk az ő javaslatáról, de nem került a plenáris ülés elé, mert kétségek merültek fel ezzel kapcsolatosan, és Martin urat felkérték, hogy keressen megoldást. Martin úr, öné a szó. Thank you, Chair. Um, Köszönöm, elnök úr, teljesen igaza van. Már nyolc hónapja előttünk van ez a kérdés, októberben a szakbizottságban elfogadtuk, és eddig még nem tudtuk a plenáris is elévinni, és csak reménykedni tudok abban, hogy a frakciók támogatásával a májusi második plenárisra majd bekerül. Gyors emlékeztetőként biztos sokan emlékeznek a háttér történetre. A Lisszaboni szerződés alapján az új szabályokat próbáltuk meg határozni a kérdésekre vonatkozólag. A legutóbbi esetben a parlamentnek nem volt elég jogköre a dokumentumok beszerzésére, illetve az információk beszerzésére a tisztviselőktől, és nem voltak a szankciós jogaink sem és a szakbizottság a jelentésemet 16-1 arányban elfogadta. Ez áldás is volt, és átok is, mert elég erős volt a mandátumunk, de ez azt is jelentett, hogy nem tudtunk elmozdulni, nem volt kellő mozgástér a mandátum módosításához. Az árnyék előadóknak köszönöm az együttműködést, és különösen köszönetet kell mondanom a titkárságnak, hiszen a szakmai egyeztetésekben a tanácsal különösen nagy segítségünkre voltak, és most megpróbálok, megpróbáltam egyeztetni a Dán elnökséggel egy kompromisszumos álláspontról. A Dán elnökség nagyon együttműködő volt, ezt el kell mondanom. Amikor ez először a tanács elé került, akkor teljesen negatív volt a reakció de a Dán elnökség sokat segített ebben, és megpróbáltak egyeztetni a tanács többi tagjával a, a jelentést megalapozó érvekről. Sefcovics biztos is nagyon kooperatív volt, és módosítókat javasolt, és az árnyékelőadókkal konzultáltunk, nem mindenről egyeztünk meg velük, vagy nem mindenben értettünk egyet, de volt egy módosítási csomag, amelyen kapcsolatosan azt javaslom, hogy előadóként benyújtam ezeket a módosítókat a plenáris számára, és adott esetben, ahol egyet tudunk érteni, ott az árnyékeladók nevét is oda tudom majd írni. Viland úr gondolom ezzel egyetért, és végül is a csomagot is majdnem el tudta fogadni, amit én javasoltam Úgyhogy ha ő vállalja, hogy az ő neve említése kerüljön, akkor ez jó volna, vagy Andrew, vagy a többiekkel is majd egyeztetek. Nagyon jó lenne, hogyha megállapodásra tudnánk jutni. Ezek a módosítók nem fognak mindenki számára kielégítő megoldást adni ebben a bizottságban, és nem jelentenek majd a többi intézményben sem automatikus elfogadást, Azért javaslom ezeket, mert először is volt a több intézményben egy olyan benyomás, hogy amikor a parlament elfogadta a jelentést, akkor ez a mi rögzített álláspontunk, és nem is tudunk elmozdulni róla, és ebben félreértelmezték a mi eljárásunkat. Nagyon ritkán fordul elő, hogy a parlament javaslatot tesz, és a többi három intézménynek el kell ezt fogadnia, de a bizottság, amikor a plenáris elé került, azt gondolta, hogy már nincsen módosítóra lehetőség. Nyilván van azért még egy mozgástér ezen a területen, de még mielőtt a trialógus elkezdődik, nagyon fontos, hogy a parlament mutassa a rugalmasságát és nyitottságát, hogy elmozduljon a többi intézmény álláspontja felé. Ez az alapja ennek a, ezeknek a kompromisszumoknak. Nem akarom mindegyiket ismertetni, csak a megközelítésemet. Először is a tanács úgy gondolta, hogy túl jogi volt ez a megfogalmazás, és olyan lenne ez a bepetíciós bizottság, vagy a kérdések feltevésére létrehozott bizottság, mint egy bíróság. És ebben is kellene mozgástérről tanúbizonyságot adni, mondanék néhány példát erre. A 11-es cikkben nem a tartalmat módosítottuk, hanem a megfogalmazást, hogy a tanácsnak ez elfogadhatóbb legyen. Például még mindig beszélünk, illetve nem arról beszélünk, hogy tanúkat hívunk be, hanem a tisztviselőknek kell bizonyítékot szolgáltatniuk, vagy tényeket. A 15. cikkel kapcsolatosan megtartottam azt a címet, hogy tanúk behívása, de én a, a tanút egyfajta egyénként, személyként említem itt meg, és nagyon nehéz volt a tanú helyett valamilyen más szót találni. De hogyha a tanácsnak ez megfelelő megoldás, hogy megváltoztatjuk, és nem tanúról, hanem személyről beszélünk, akkor ez nekünk elfogadható. Amit tár tartalmi módosítás, és ami a többi intézménynek aggályt okozott, például az volt, hogy a tanúkat zárt ülésen lehet meghallgatni, de továbbra is ennek az kérdéseket kezelő bizottságnak volna a hatásköre ezeknek a tanúknak a meghallgatása zárt ülésen, hogyha valaki azt mondja, hogy zárt ülés előtt akar tanúbizony, tanúságot tenni, akkor erre lehetőséget kell adni. I mean, um, on, uh, the... Ami pedig nem akarom mindegyiket elmondani, a legnagyobb kérdés vagy probléma arról szólt, hogy személyeket behívjunk a 17. cikk eh, szerint, és itt vannak bizonyos kollégák, akik eh, úgy gondolják, hogy túl sokat engedtünk. De a 17. cikkkel kapcsolatosan nagyon sok eh, sajátos vélemény elhangzott, az is, hogy az Európai Parlament vizsgáló bizottságának a behívására nincsen más megoldás, mint hogy bejöjjön valaki, de ez, ez nem így van, ez nonsens. Tehát ez nem egy kötelezettség. Az Európai Bizottság eléggé egyéni megoldást talált. Ők úgy gondolják, hogy tolmácsokat is be tudnánk hívni, tanúként. Nyilván ez soha nem volt a cél. Én kompromisszumos javaslatot tettem erre nézve. Így a bizottság vagy megfelel a behívásnak, vagy pedig magyarázatot kell, hogy adjon. Nem ez az ideális megoldás, de ez a két lehetősége van a bizottságnak, hogy vagy tanúságot tesz, vagy pedig a a bizottság küld egy képviselőt, aki magyarázatot arra, hogy miért nem tud az illető megjelenni a vizsgálóbizottság előtt. Vannak más módosítások is, ezekre is tudok magyarázatot adni. Lényeg az, hogy tanúsít, bizonyítani akarjuk, hogy el tudunk mozdulni a többi intézmény felé, tartalmi kérdésekről készen állunk egyeztetni. Nekem nyilván mások a határvonalaim, de minőségi elmozdulást, minőségi javulást kell elérni a jelenlegi helyzethez képest, a státuszkon változtatni kell, és nem fogunk leragadni bizonyos aspektusoknál, van mozgástér, de alkalmazkodni kell az adott helyzethez. Köszönöm szépen, Mártin úr. Difficile, grazie. Onorevole Daf. Daf úr. Elnök úr. Szeretném megköszönni a jelentéstevőnek a munkáját. Azt hiszem nagyon fontos, hogy megértsük ennek a kérdésnek a kényes voltát. Ez a szerződésben a második olyan hely, ahol a parlamentnek kezdeményezési joga van. Az első a választási eljárás, ahol nem tudunk előrelépni, mint tudjuk, és nagyon jó lenne, hogyha azt tudnánk bizonyítani, hogy a parlament legalábbis képes vizsgálati jogát, kezdeményezési jogát gyakorolni a vizsgálati bizottságot illetően. Ez azért is kényes kérdés, mert itt a nemzeti szerep terepére merészkedünk, ahol a parlamentek vizsgálatai jogának a gyakorlata nagyon változó. Vannak olyan tagállamok, ahol gyakorla, gyakori, vagy pedig folyamatos munkát végeznek a vizsgálóbizottságok. Tehát értjük, hogy milyen nehéz egyességre jutni magunk között is, és különösen tanácssal. Egyetértek azzal a javaslattal, hogy a plenáris elé menjünk a saját módosítóinkkal, és az ALDE nevében én készen állok arra, hogy társ aláíró legyek. De ugyanakkor biztos szeretnék lenni abban, hogy a frakciók egyet értenek ezzel, ugyanis a frakciókon belül is ez megosztottságot fog eredményezni, akár csak ahogy a választási eljárás is azt okozza. Épp ezért egyetértek azzal, hogy én is társ legyek ebben, anélkül, hogy egy végső következtetés mellett letenném a voksomat, különösen a jogorvoslati kérdések eh, mentén. Hogyha a parlamenti vizsgálóbizottságok a vizsgálat végén már semmi hatalommal nem rendelkeznek, akkor a az egész eljárásnak a hitelességét is megkérdőjelezhetik, nem minden körülmények között, de bizonyos körülmények között. És hogyha háromoldalú eszmecsere lesz, amely valóban meg lesz, valószínűleg meg lesz, akkor én felvetném a jogorvoslat kérdését is az eszmecsere során. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Véland úr. Köszönöm szépen. Mártin kolléga ezt a témát elindította, és nem titkolom, hogy én és az EPP-s kollégák elfogadjuk ezt a csomagot. És szeretnék itt most az német irodalomból felhozni egy példát, és pedig az óriás példáját felhozni, ami, aki a történet szerint veszít a mértéki, méretéből, és akkor már nem is tűnik óriásnak. Tehát megmagyarázta az előadó, hogy a megoldás bizonyos politikai nyomásra történik. Épp ezért tudni kell, hogy a tanú döntését lehetővé kell tenni. Végül is egy politikai nyereség húzható le ebből, mert hogyha úgy látják, hogyha nem megbízható a tanú, akkor nem jelenhet meg a bizottság előtt. És a következő logikus lépés az, hogy a tanúnak az igazat kell mondania. Ezért szerintem fontos kijelenteni, hogy a tagállamok a hamis tanúzást büntessék, szankcionálják. Azon szabályoknak megfelelően, amelyek nemzeti szinten alkalmazandók. és akkor majd meglátjuk, hogy mi történik azokkal a tagállamokkal, ahol nincsenek ilyen szabályok. Fontos még ezen kívül azt is figyelembe venni, hogy a minősített kisebbségre szükség van a bizottságban. Nos, a lényegi kérdéseket illetően ezt kellett elmondani. És aztán az első olvasatban tárgyaljuk most ezt a kérdést. És azt hiszem fontos, hogy párbeszédet kezdjünk a többi érdekelt féllel beleértve az árnyék jelentéstevőket is, mert szükség van, hogy lássuk, hogy mit tehetünk, hogy mi a mozgásterünk más érdekelt felekkel, stb. Elnök, köszönöm szépen. Hefner úr. Nagyon szépen köszönöm. Már több kérdést említettünk a tartalmat illetően. Még akkor is, hogyha sok mindent lehetne ezzel kapcsolatban elmondani, nem akarok ezzel időt tölteni, elsősorban az eljárásra szeretnék koncentrálni. Nem hiszem, hogy ez egy okos lépés azzal az eszköztárral dolgozhatunk csak, amire szükségünk van ahhoz, hogy teljesítsük azt a szerepet, amelyet az európai állampolgárok és a Lisszaboni szerződés ránk ruházott, és ebbe bele tartozik a vizsgálati jog is. És természetesen a bizottság vagy a tanács nem nagyon örül ennek az eszköztárnak. És a Martin úr által összeállított jelentés és az itt elfogadott jelentés kiváló. Persze nem lehet mindezeket megvalósítani, ezt már is látjuk. Mégis úgy gondolom, hogy fontos hangsúlyozni, hogy a jelentésnek kellene a tárgyalási alapnak lenni. Biztos vagyok benne, hogy szeretnénk mindent eh, megkapni, amit kérünk a jelentésben, de majd meglátjuk, hogy mi történik végül is. És ez három oldalú megbeszélések során fog törölni, tör, tör, történni, megtörténni, és nem tudunk csak arra koncentrálni, hogy mit fog a soros Dán elnökség mondani. Én figyelembe kell venni mind a tanácsot, mind a bizottságot, és lehet, hogy ők nem mindig osztják ugyanazokat a nézeteket. Van több olyan terület, ahol a bizottság majd mi mellénk áll, és más e területek, ahol inkább a tanít, tanács fog bennünket támogatni. Tehát azt hiszem, egy tárgyaló csapatot kell összeállítani, és a jelentéstevő a vezeti, de a frakciókat is be kell venni ebbe a folyamatba. A módosítókat illetően A jelentést a plenáris elévé kell vinni, és el kell fogadni néhány módosítót, de nem tudom, hogy ez az ügyes megoldás az-e, hogy ezeket most fogadjuk el. Persze jelzéseket küldhetünk ebbe a szakbizottságba, tehát hogy készen állunk a, az együttműködésre. Nem vagyunk egyedül, a tanács és a bizottság meghallgat bennünket, és már is küldjük ezeket a jelzéseket, és az jelentéstevő és az árnyék jelentéstevő is ezt teszi, tehát készen állunk a tárgyalásra. De a parlament véleményének az alapja az, amiben megegyeztünk, és amelyet most módosítunk. És ez már is egy kompromisszum. Tehát egyelőre nem győztek meg arról, hogy erről szavazni kell, meg lehet őket vitatni, mint lehetséges módosítókat, és az árnyék jelentéstevők és a jelentéstevők között folytatódik az esmecsere, de most a plenáris elé vinni nem biztos, hogy jó ötlet. Ez inkább gyengeséget mutatna. És nem hiszem, hogy szükséges eh, az együttműködés szempontjából, és a, eh, az álláspontokat világossá kell tenni. Bronz úr. Itt elvi szempontból eh, ellenzem ezeket a kérdéseket, ha csak a nemzeti kormányok nem felelnek az Európai Uniónak. Ugyanakkor a kormánytisztviselők esete az engem aggaszt. Az Egyesült Királyságban a kormány nem, nem enged, van, hogy nem engedélyezheti azt, hogy a kormány tisztviselők megjelenjenek egy vizsgálóbizottság előtt. Ha megnézzük a 17-ös pontot, abban az van, hogy az, az unió intézményei kijelölik a tisztviselőket. Tehát ez azt jelenti, hogy az uniónak vannak jogai a tagállamokkal szemben, és a 17-es cikk harmadik cikke szerint arról van szó, hogy behívhatja a a bizottság, a bizottság, a tagállamoknak a tisztségviselőit. Nos, miért is okoz nekem ennyi problémát a kormánytisztviselők helyzete? A miniszterek azok saját magukért is felelnek, de a kormány tisztviselőknek semlegesnek kell lenni. Hogyha például azt a kérdést teszik fel nekik, hogy milyen tanácsot adtak a minisztereknek, akkor az ő semlegességüket már, már meg is kérdőjeleznék. Ugyanakkor, hogyha a minisztériumokban való döntésekről kérdezik őket, akkor e, törvénysértést követnének el a hivatalos titkossági törvény szerint. Ugyanakkor a kormány tisztviselő dilema elé kerül, a, hiszen a bizottság vizsgáló előtt összen, őszintén kell megválaszolni egy kérdést, de ugyanis a, ugyanakkor a minisztertől kaphat egy utasítást arra, hogy ne ezt tegye. Tehát akkor ez dilemma erre állítja. Onorevole Martin, non ci sono altri interventi, sentiamo la sua reazione a queste suggerimenti. Köszönöm szépen, Martin úr, nem kértek többen szót. Úgyhogy jönné a szó Martin úr, hogy reagáljon az elhangzottakra. Az utolsó felvetéssel kapcsolatosan Bronx úr véleményével összefüggésben elmondanám, hogy valóban megalapozottak az érvei, ezért javasoltam a 17-es cikk második bekezdésében egy módosítást, még például, mégpedig azt, hogy a, tag, a tagállamok visszautasítsák egy tisztviselő kinevezését, hogyha viszont egy tisztviselőt kijelöltek már, ahogyan Vélendúr is elmondta, akkor nyíltan kell egyeztetni a bizottsággal, és el tudom képzelni azt a lehetőséget, hogy a tisztviselő mondjuk nem tud megjelenni, mert például nem ő a megfelelő személy, akinek meg kellene jelennie, de akkor a tagállamnak magyarázatot kell adnia arra, hogy miért nem ez az illető alkalmas a tanul, ö, tanúskodásra legalábbis a megjelenésre. Aztán száz százalékkal egyetértek a másik felvetésével, kompromisszum már az asztalon van, Andrewnak köszönöm, hogy készen áll arra, hogy ha nem is teljesen elégedett ezzel a felvetéssel, azért azt támogassa, és nagyon hasznos volna, hogyha legalább a három legnagyobb frakció a módosítókat elfogadná és támogatná. Hefner úr érveit is igazából értem, és hát én is ebből indultam ki. Az én saját elképzelésem az volt, hogy egy nagyon megalapozott, erőteljes állásponttal kell a plenáris elé kerülni, megszerezni a mandátumot, és utána tárgyalni, nem akarom túl értelmezni a felvetését, de én így értettem, hogy ezt mondja, ami a többi intézménnyel való kapcsolatfelvételt életi. Világossá vált számomra, hogy úgy látják az intézmények, hogy a parlament nem rugalmas, nem áll készen a tárgyalásra, és én nem így szándékoztam kifejteni a véleményemet. Az egyik tagállam, nem az enyém, azt mondta, hogy ez egyfajta hadüzenet volt a plenáris előtt, Úgyhogy szerintem nem ebben a szellemben kellene tovább dolgozni. Megpróbáltam módosítókat bemutatni azért, hogy megmutassam, hogy a parlament kész a tárgyalásra, a trialógusra megfelelő légkör jöjjön létre, és ez, ebben egyeztettem az árnyék előadókkal is a parlamentben, és aztán kerülhet arra sor, hogy magunk között a mozgástéről egyeztessünk, és utána folytassuk a többi intézménnyel a tárgyalást. Még ezekkel a módosítókkal sem azt akarom azt a, a benyomást kelteni, hogy már közel állunk a megállapodáshoz. Sefkovics biztos is elmondta, hogy nyilván itt is vannak fenntartások, de hogyha szerencsések vagyunk, akkor júniusig, a elnökség végéig a tanács, a bizottság és a parlament ebben dőlőre juthat. És tudatában vannak ennek az ügynek, hogy hogyan működik, már mint a Dán elnökség, és hogyha ezt átadjuk a ciprusiaknak, akkor gondolom nem lesznek politikai fenntartások, csak egyszerűen fel kell venni a fonalat, és újból kell kezdeni a dosszié tanulmányozását, a dánokkal pedig már egyeztettünk eddig is. Úgy gondolom, hogy több esély van arra, hogy június végéig lezárjuk ezt, de ez nyilván a májusi plenárisnak jóvá kell hagynia az ügyet. I would have a question. Egy kérdésem lenne, Martin, nagyon ritka, hogy ö, beszélsz, értem, és ö, nem győzöl meg. Megmondom, miért nem győztél meg. Van maga a cél. Közös az, hogy jó lenne tovább menni ebben az ügyben, adán elnökség alatt. Jó lenne az alatt teljesíteni. Nos, a kérdésem a következő. Nem veszítünk időt, hogyha a plenáris elé megyünk, és csak a plenáris után kapunk mandátumot a tárgyalásra. A tárgyaló delegáció, a Dán elnökség most akarja plenáris elé ezt vitetni a parlamenttel, ez jó szándék kérdése. A szakbizottságban ez megnyilvánul, és elkezdünk ezzel foglalkozni. Triológus formában az gyorsabb lenne. Ez az én meggyőződésem. Ezért nem sikerült engem meggyőzni, hát talán még sikerül. Nem hiszem, hogy ezek összeegyeztethető álláspontok szívesen más intézményekkel is folytatom a vitát, ami a mandátumot illeti. Talán nem kellene elkezdeni más intézményekkel a tárgyalást a mandátum nélkül. Hát kérdés az, hogy meddig hajlandó elmenni a parlament? Már intenzív vitát folytattam a tanácssal és a bizottsággal. Szívesen folytatom és az árnyék jelentéstevőkre is kiterjesztem, de hát ütemterv, naptár probléma is van, a jövőt nem alkalmas. Kérdés, hogy plenáris előtt ezt meg tudjuk-e tenni. De hát szívesen megpróbálom. Én ö, szívesen ö, szólnék erről de úgy gondolom, hogy plenáris vita és szavazás kell, főleg az afkóra vonatkozik. Az, hogy ne olyan kötelezésünk, ami más szakbizottságnak nincs meg. Magunkra is alkalmazni kell a szabályainkat, amikor az intézményközi tárgyalásokról van szó nagyon rosszul venné ki magát a, az általam ismert frakcióban. hogyha ö, saját szakállunkra járnánk el ebben a nagyon érzékeny kérdésben. Jó lenne egy formális triológust május 2 előtt összeállítani, de hát a nyilvános vita a parlamentben is szükséges, és a frakciókat erre fel kell készíteni megfelelő módon. Elnök. Technikai információ. Hogyha sikerül a plenárison májusban elfogadtatni ezt a dokumentumot, akkor a szakbizottságunk másnap összeül, és azonnal kinevezhetjük azt a csapatot, amely a trilá, trilógusra ö, készül. Ezt Martin kolléga világosan elmondta. Hogyha a javaslat az előadnak ez a javaslata, akkor nincs ellenvetés, hogy látom és most pedig áttérünk a cseh köztársasággal való jegyzőkönyvre. De úr az előadó, ezt már megvitattuk, nem fogadták el a DAF javaslatot, DAF jelentést, három kép, cseh képviselőt hallottunk múltkor, és most megadom a szót DAF úrnak, hogy mondja el a javaslatát, hogy tovább tudjunk lépni. Um, yes, well, um, igen, nagyon érdekes véleménycsere volt négy cseh kollégával Strasbourgban. Hálásak kell legyünk nekik, amiért eljöttek, és készen álltak ennek a kérdésnek a megvitatására. A politikai frak, pártok, pártok között sajnos nincsen egyetértés a cseh parlamentben erről a kérdésről. Ez meggyőzött arról, hogy jó volt az a megközelítés, amit alkalmaztam az első jelentésben, és az Európai Parlamentnek negatív véleményt kell mondania arról, hogy ezt a jegyzőkönyvet bevegyék a Lisszaboni szerződésbe, hiszen az lenne a hatása, hogy a jog bizonytalanságot mélyíti, és zavaró lenne. hogy az indoklásban, a jelentésben elmagyaráztam, hm, olyan körülményekre van szükség, amikor nem kerül veszélybe a kárta. Azt hiszem, hogy a parlamentnek elsődleges feladata, tiszteletben tartani és előmozdítani az EU alapjogi kártája integritását. Minden tagállamban. Nem az a véleményem, hogy ha csehek csatlakoznak a brit lengyel jegyzőkönyvhöz, akkor bármi mást is tennének, csak mint a bizonytalanságot növelnék. A második jelentésben a preambulum bekezdéseket jelentősen bővítettem az első jelentéshez képest. És megpróbálom elmagyarázni, hogy miért jutottam erre a következtetésre. Remélem, hogy a kollégák egyetértenek azzal, hogy az ott olvasható érvelés megfelel az előttünk lévő tényeknek különös tekintettel az eszmecserének, amit folytattunk Strasbourgban. Brock úr a legutóbbi ülésem azt javasolta, hogy halasszuk el a jelentéssel való előrelépést. Várjunk, amíg a cseh belpolitikai helyzet alakul. Szerintem ez nagyon gyorsan alakul. Nem szívesen támogatnám a Brockféle javaslatot. Úgy gondolom, hogy a parlamentünknek kötelessége véleményt mondani a szerződés értelmében. Kell idő ahhoz, hogy véleményt tudjunk mondani, és elővigyázatosnak is kell lenni, de következetesnek is ebben az ügyben. Indokolatlan késlekedés azonban nem tanúsíthatunk szeretnék egy határidőt megszabni a második jelentéssel kapcsolatban, és utána a plenárisra szeretném ezt utalni. gyakorlatilag ugyanaz az eljárás, mint ami eddig volt, csak azt kell ö, tudni, hogy a, milyen új elemeket tartalmaz a jelentés. Köszönöm szépen, Dafur! Köszönöm szépen! Köszönöm Duff kollégának a kiváló jelentést, amely új gondolatokat, új megközelítést tartalmaz, új információval szolgál legutóbbi megbeszélésünk óta. Legutóbb szóltam, hogy milyen körülmények eh, vannak a cseh ízézelben kizárás körül. Kiderül, hogy a jogi vélemények nagyon különbözőek. Egyrészt azt halljuk, hogy ez nem hat ki a cseh jogrendre. De vannak olyan vélemények, amelyek azt mondják, hogy ez beavatkozás a cseh jogrendbe. Egyetértek az előadóval, hogy ez jogbizonytalansághoz vezetne. Már pedig jogbiztonságra van szükségük a polgároknak, és emel jogokat védeni kell. Született egy levél az Európai parlament elnökéhez ezt a szakszervezetek írták. Azt írják, hogy ugyanolyan mértékű védelemre jogosultak, ezért az előadó véleményét támogatom. Szeretnék még szólni a jelenlegi politikai helyzetről. Kormányválság van, bizalmi szavazás lesz, a harmadik legkisebb koalíciós párt két frakcióra oszlott. Előzetes információt kaptunk a képviselőktől, és úgy tűnik, hogy megmarad a többség. A helyzet azonban nagyon gyorsan változik napról napra, és úgy gondolom, hogy Necsel miniszterelnök még 102, 103 képviselő támogatást élvezi, és 100 kell ahhoz, hogy a kormány fennmaradjon. Elnök, ennyi úr, köszönöm szépen, elnök úr, ez a jelentés egy javaslat, jegyzőkönyv tervezet az Európai Unió alapjogi kártájának a cseh köztársaság történet alkalmazásáról. A csehek akarják ezt a jegyzőkönyvet, de úr azt kéri a tanácsról, hogy ne vizsgálja meg ezt a kérdést. Ez két kérdés vett fel. Hogyha nem hajlandó megvizsgálni, az azt jelenti, hogy ez egy szuverén, szuverén tagállam kérését indokolatlanul elutasítják. Másrészt Donny Blair, idézem, azt mondta, világos, hogy optautunk van a kárta és a bel- és igazságügyek alól. Nos, ez, ez erre emlékeztet. Nem vonatkozik a kárta az első királyságra látjuk, hogy az Európai Unió Bírósága megtalálta a módját, tehát alkalmazásának. A britek azt kell ebből megtanulják, hogy a brüsszeli eurótartaláknak nem kell hinni. Nagyon szépen köszönöm. Söpflin úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm azoknak is, akik részt vettek eddig a vitában. arra hajlok, hogy egyetértek azzal, amit Andrew Duff mondott, a bizonytalanságot és a zavart életően. Mióta a parlamenti tagja vagyok, és eh, azóta látom tulajdonképpen ezt a bizonytalanságot és zavart. Egy olyan opt van szó, ami nem is opt-out, de nem, nem világos, hogy mi is ez az opt-out, tehát abszurdról van szó. Már korábbi viták során is mondtam, hogy a politikai és jogi Eh, érvek különböző irányokba visznek bennünket. Ezt pedig fel kell ismerni, és az egész problémát olyan oldalról kell eh, megközelíteni, hogy most mi a fontosabb, a jog vagy a politika, vagy fordítva. Én magam sem vagyok biztos a válaszban, de ez a probléma lényege. Hogyha a jog erősebb, mint a politika, akkor ez további politikai problémákat okoz. Hogyha ugyanakkor fordítva van, akkor még több bizonytalanság és zavar lesz az eredmény. Hát egyszerűen csak próbálom értékelni a, hasz, a helyzetet, nem pedig megoldásokat javasolni. És amit Rezavohata asszony mondott, a cseh politika megpróbálja eldönteni, hogy a Pecsek köztársasági politikai bizonytalanság milyen eredményeket hozhat. Tehát lehet, hogy a jelenlegi kormány megőrzi a többségét, ugyanakkor már láttuk a miniszterelnöktől olyan nyilatkozatot, hogy nem próbál a többséggel együttműködni. Ezt már láttuk korábban is, és ez mindenféle problémát okozott. Tehát megint csak a bizonytalanság és a zavar problémája merül fel. Köszönöm szépen. Tarkovsky úr következik. Előzőleg már elmondtam a véleményemet erről, de azzal kezdek, Andrew, hogy amikor a jegyzőkönyvekről van szó, nekem egyáltalán nem tetszenek ezek a jegyzőkönyvek. És nem szeretem, hogy Lengyelország egyike azon országoknak, aki ezt a jegyzőkönyvet kérte, és hogyha kérték volna a tanácsomat, akkor azt mondtam volna, hogy vonuljanak ki ebből. Mindenesetre ez a nézetem a jegyzőkönyvet illetően. Ugyanakkor, amikor azt mondjuk, hogy ennek semmi köze ahhoz, hogy a kartát veszélyeztetni. És hogyha valaki azt mondja, hogy különböző vélemények vannak, akkor én a véleményemet a bíróság gyakorlatára alapozom. Ők azt mondják, hogy az egységes alkalmazással nincsen semmiféle probléma. Én engem néha vonz Andrewnak a világos megoldásoknak a megoldása, de szerintem nincsenek ilyen világos megoldások, hiszen ez egy olyan kényes kérdés, itt, itt kompetencia kérdésekről van szó, az, e, az Európai Bíróság és az Alkotmányos Bíróságok közötti vitáról van szó, és Épp, épp ezért nagyon néh, nehéz néha az ilyen nehéz problémákra világos megoldásokat találni. Épp ezért azt hiszem, hogy kétség kívül világossá vált a cseh kollégákkal való találkozó során, hogy ez egy politikai vita, és nem alkotmányos vita. És ez továbbra is problémákat fog okozni a parlamentnek, különösen amikor a helyzet is nehéz a, az, a, a költségvetési paktumot is ratifikálni kell, stb. És különösen nem értek egyet azon indokokkal, amelyek a protokollt vagy ezt a jegyzőkönyvet kérik, és az egységes alkalmazás kérdése sem oldja meg. Tehát nem, nem szabad állandóan belelépni ezekbe az intézményi és alkotmányos konfliktusokba. Ez a legutolsó dolog, amire szükségünk van. Tehát ezt a kérdést a cseheknek kell megoldani, és várjuk ezt meg. És az igazat vélve gyakran nem értek egyet Egnyú úrral, de amikor azt mondja, hogy hogy megérkeztünk, megér, megígértünk valamit, vagy a tanács megígért valamit a, a tagállamoknak, és aztán visszalép ezekből, akkor ezt az érvet is figyelembe kell venni egy ilyen nehéz helyzetben. Tehát ismételve magamat, nem azért mondom ezt, mert szeretem ezt a jegyzőkönyvet, mert ez zavart okoz, de nem veszélyezteti a kartát, és ez vitathatatlan, de mirálunk, mirólunk van szó hogy mi egy belső alkotmányos konfliktusról egy tagállamon belül dönthetünk-e. Hiszen a jelenlegi helyzetben a legveszélyesebb, hogyha mi ilyenbe bele akarnánk avatkozni. Végül pedig, hogyha lennének kétségeim, hogy belső módon ezt nem lehetne megoldani, hogy ez veszélyeztetné a kartát bármilyen módon, akkor egyetértenék. De, de nem ez a véleményem. Épp ezért szerintem nincs szükség arra, hogy ilyen drasztikus lépést tegyünk, amely a hiteleinket rontaná, és az unió alkotmányos berendezését, vagy pedig a költségvetési paktumot mind veszélyeztetné. Köszönöm. Köszönöm szépen, Tarkovsky. Bronx úr következik. Köszönöm. A bíróság határozata az NS megnevezésű afgán állampolgárral kapcsolatosan a 30. jegyzőkönyvvel kapcsolatban nem kivétel Bizonyos szakértői vélemények azt is felvetették, hogy ennek a jelentése függhet attól, hogy bizonyos értelemben csak a nemzeti jogalkalmazását veti fel, vagy pedig az nemzeti jog EU jogot alkalmaz. Ez a körülményektől függ. A cseh parlamenti képviselők találkozója nagyon érdekes volt, a vita inkább arra vonatkozott a cseh köztársaságban, hogy a cseh elnöknek igaza volt vagy sem, amikor a 30. jegyzőkönyvre hivatkozott, nem pedig ennek a hatáját firtatta, úgyhogy itt inkább egyfajta külső megfigyelői szerepre lehetett hivatkozni. A lengyel kormány, az Egyesült Királyság kormánya és a cseh elnök legalábbis úgy gondolta, hogy van egyfajta kivételít, vagy egy opt-out és abban az időszakban a tanács más tagjai tudták a tanács tagjaként, vagy legalábbis úgy viselkedtek, mint hogyha ebben hinnének, vagyis továbbra is az a kérdés, hogy ki volt a forrás ennek az álláspontnak ezen az ülésen, ki fejtette azt ki. Talán az egyik megoldás az lenne, illetve kimondta azt akkor, hogy az egyik megoldás az lenne, hogy egy jegyzőkönyvet készítünk. Kérdés, hogy ki adott ezzel kapcsolatosan tanácsot, úgyhogy felvet ez bizonyos kérdéseket. Arról sem szabad elfeledkezni, hogy az opt-out való elképzelés, amit az Egyesült Királyság parlamentje kapott, ez a Lisszaboni szerződéshez kapcsolódott, tehát nem csak, hogy az Egyesült Királyságnak megtagadták a népszavazás lehetőségét, hanem a ratifikáció, amikor a parlament azt végrehajtotta, egy nem azt mondom, hogy hazugságon, de egy elferített igazságon alapult, gondosan próbál megválasztani a szavaimat. Tony Blair akkor bizonyára azt gondolta, hogy ez igaz, de azóta bebizonyosodott, hogy nem. Úgy tűnik, hogy az Európai Tanácsnak nincsen meg az a hatásköre, hogy az általa jóváhagyott szerződésekkel kapcsolatosan döntéseket hozzon. Például Horvátország kapott biztosítékot európai tanácsi üléseken ezekben a kérdéskörökben? Ami pedig Macedóniát, Szerbiát és más országokat illet, akik még a jövőben várnak csatlakozásra, ilyen biztosítékokat nem kaptak. Köszönöm szépen. Grazie, e con noi <laughs> ehm, la signora... Köszönöm szépen. Itt van a körünkben hallgatott asszony. Lehet, hogy nem jól ejtettem ki a nevét, elnézést kérek ezért. Questa commissione igen, aki Horvátország nevében megfigyelőként van itt, Brozobata asszony. Minden jót kívánok a munkájához. Köszönöm szépen, elnök úr. Angolul fogok beszélni. Köszönöm szépen, mindenkinek a fogadtatást. Nagyon meleg fogadtatásra találtunk az Európai Parlamentben, és én személyesen ebben a szakbizottságban. Ez nagy öröm számomra, hogy együttműködhetek önökkel, ennek nagyon örülök. Másodszor pedig engedjék meg, hogy köszönetet mondjak a tagállami parlamenteknek, amelyek már ratifikálták Horvátország csatlakozási szerződését. Hat országról beszélünk, hat országban már lezajlott ez a megerősítés, ezért nagyon hálásak vagyunk, hogy ez ilyen gyorsan zajlott, és meggyőződésünk, hogy a folyamat zökkenőmentesen lezárul jövő év július 1-ig, terv szerint Horvátország ekkor csatlakozik az Európai Unióhoz a cseh jegyzőkönyvekkel kapcsolatosan. Ezek szorosan kapcsolódnak bizonyos tekintetben az állásfoglalásban Horvátország csatlakozásához. Tegnap a cseh szenátus megerősítette Horvátország csatlakozási szerződését, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez a probléma okafogyottá vált. Tegnap a cseh szenátus egyhangulag ratifikálta Horvátország csatlakozási szerződését, 59-en vettek részt ebben a szavazásban, összesen 81 tagja van a szenátusnak, és arra lehet számítani, hogy az alsóház is nem sokára elfogadja a csatlakozási szerződést, ami a monitoringot életi. Néhány nappal ezelőtt a bizottság a nyomon követési jelentést, és ez eléggé kedvező képet mutat. Nem nekünk kell persze ezt megállapítani, de én így vélekedem. Októberre várható az átfogó monitoring jelentés, és tovább, ezzel kapcsolatosan is arra számítunk, hogy kedvező véleményt tükröz majd tudatában vagyunk annak, hogy tovább kell lépnünk a reformjaink területén. Mi vagyunk az első olyan ország, amely fejezetenként benchmarkok alapján vitte végig a tárgyalásokat. Ez nagyon hosszú eljárás volt, de nagyon hasznos volt Horvátország számára, és reméljük, hogy az októberi nyomonkövetési jelentés pozitív lesz októberben. Köszönöm szépen. Hefner úr. Jó híreket hallottunk, vagyis vannak olyan tagállamok, ahol ez nem vet fel problémákat, ez a nagyon komplex kérdéskör. Visszatérve a csejegyzőkönyvre, számomra ez eléggé nyugtalanító. Úgy vélem, a bizottságunkat nagyon kellemetlen helyzetbe hozták, vagy legalábbis nagyon nehéz helyzetbe. Megpróbálunk megbízható, megalapozott feltételeket kialakítani. Ezeknek stabilnak kell lenniük, és most olyan helyzetben vagyunk, amikor igazából nem is tudjuk, hogy mi következik, és azt sem tudjuk, hogy a cseh állampolgárok kívánságait figyelembe fogják-e venni. Ezt most ratifikálták, amikor a cseh elnök fenntartást jelentett be. és ezt a parlament nem vitatta meg. Úgyhogy nagyon komplex ez a kérdéskör, és talán az egyik legfontosabb tanulság, amelyet le kell vonnunk, az, hogy nem lehet egyszerűen optineket vagy optautokat illeszteni a szerződésekbe. Äh, äh, Úgy gondolom, hogy itt olyan biztosítékokat adtunk a cseh kormánynak, amelyeket túlságosan elhamarkodottan adtunk meg. Mit tehetünk most? Ez a kulcskérdés. Végső soron a parlamentnek véleményt kell ezzel kapcsolatosan nyilvánítania. vernachlässigen. ha nem avatkozunk be, akkor igazából nem töltjük be a szerepünket amelyet a parlamentnek be kellene töltenie. Nagyon fontos, hogy erről véleményt nyilvánítsunk, és tartalmilag pedig már sokszor beszéltünk erről, nem is akarnám tovább húzni az időt. Köszönöm szépen. Gualtieri úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon rövid leszek. Ezzel a kérdéssel kapcsolatosan kaptam néhány észrevételt, ami az Európai Tanács kötelezettségvállalását illeti a parlament szerepével kapcsolatosan. A parlament itt tanácsadói szerepet kapott a szerződés alkotóitól. Ez nem véletlenül történt így, politikai szempontból nekünk kötelességünk ezt figyelembe venni. Még akkor is, hogyha ez nem kötelező érvényű konzultációs szerep, és ez egy gyengébb szerep a parlament számára, a kormányzatoknak joguk van kötelezettségeket vállalni, hogyha a nemzeti parlamentjük ezt jóvá hagyja. Ez természetes következménye az Európai Parlament erre ruházott jogoknak, mindazonáltal egyértelmű, ahogyan úr is kifejtette, hogy a törvényben világosan rögzíteni kell, és ez egyébként rögzített is, hogy nem lehet vég nélkül halogatni ennek a véleménynek a megalkotását. De ha jól értelmeztem a legutóbbi vitát, akkor nem az a kérés most felénk, hogy ne adjunk ki véleményt ezzel kapcsolatosan, hanem az, hogy alaposabban gondolkodjunk el rajta, és vegyük figyelembe a legfontosabb politikai fejleményeket és trendeket a cseh köztársaságban. és ezzel én el tudom fogadni Duff úr új tervezetét. Valamiféle ütemtervet kell kialakítanunk, amely nem hamarkadja el a válaszadást. A szokásos mozgástér figyelembevételével az EPP álláspontját úgy gondolom, hogy meg lehet vizsgálni. Duff úr következik. Köszönöm szépen. Különösen Bahata asszonynak első, tehát szűzbeszédéhez gratulálok. És nagyon örülünk a horvát előrehaladásnak, és a bizottság semmiképpen sem szeretné akadályozni a, a cseh csatlakozást, és összekötni a cseh jegyzőkönyvvel. De az Európai Tanács véleményére reagálunk most. Bronz, úrnak annyit mondanék, hogy a jegyzőkönyvnek a megfogalmazása a kormányközi szervezetnek a, tan- a feladata volt, amely nem az Európai Tanács, hanem a korábbi konferencia a Lisszaboni szerződést kötti konventnek a feladata volt. Én sosem beszéltem Blair úrral, sosem szavaztam mellette. Akkoriban is azt mondtam, sőt a saját véleményemet is írásban megfogalmaztam ennek a jegyzőkönyvnek az érdemeit illetően az Egyesült Királyságban és azóta sem változott a véleményem az állásponton. Értem, hogy megértem, hogy néhányan feketén-fehéren látják ezt a kérdést. Én nem, én inkább szürkének látom. De még most is úgy gondolom, hogy a parlamentnek bizonyítania kell a szerződéses feladatait. Tehát ezzel a kérdéseddel kapcsolatban is döntenünk kell, hogy, hogy most a cseh köztársaság véleménye az Európai Tanács, és aztán mindhét, mind, 20, mind a 27 tagállam nemzeti parlamentjében lesz -e, figyelembe lesz -e véve. Tehát ne, ne túlozzuk el a mi szerepünket ebben az ügyben. az Európai Bíróság tulajdonképpen sosem jelentette ki azt, hogy nincsen probléma az egységes jogalkalmazást e, illetően a kartával kapcsolatban. Sőt, tulajdonképpen, ahogy Bronsz úr is mondta, ennek a jegyzőkönyvnek az igazi jelentését illetően óvatosak voltak, és a preambulum bekezdést illetően a második jelentésben azt javasoltam, hogy azt írjuk, hogy ha ez a jegyzőkönyv úgy lesz értelmezve, hogy korlátozza a karta rendelkezéseit, akkor ennek joghatása, ennek a hatása negatív lesz. Persze ez nem azt jelenti, hogy így fogják értelmezni, de ennek a kockázata fennáll, és ezt el kell ismerni. valamilyen fajta határidőt, nyári határidőt, például júniust kellene meghatározni a módosítók benyújtására, mert ha ezt tennénk, akkor az őszi plenárisra kerülhetne ez a vita. És akkor talán addigra a cseh belső szereplők tisztázni tudnák a saját problémáikat. Tehát, elnök úr, akkor egy júniusi határidőt javasolnék a módosítók benyújtására. Köszönöm szépen. a titkárság május 10-ét e, javajolja a módosítók benyújtására, és e, május végét e, a szavazásra, és akkor talán az önjavaslata alapján május 24-e lenne a benyújtásnak a határideje, és akkor június 14-én szavaznánk róla. Dafur talán akkor világosságot hozhatna ezekben a kérdésekben. Én azt mondtam, hogy júniusi határidő legyen a saját módosítóink benyújtására. Ez azt jelenti, hogy a szakbizottság előtt júliusban tárgyalnánk, és a plenáris szavazás ősszel lenne. Se gli altri colleghi sono d'accordo. A kollégák egyetértenek? Egyetértenek a kollégák? Akkor június 14-e lenne a módosítók benyújtásának a határideje, és utána szavaznánk, amikor ez lehetséges lesz. No, hát, hogyha ebben beleegyeztünk, akkor tulajdonképpen egészen jól haladunk a napi renddel. Most jön Messerschmidt úr, a 17-es napi rendi pontban, aki az Európai Uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről. Messerschmitt túl parancsoljon. Thank you, Chair. Well, as you all know, the committee has asked me to... Mindenki tudja, hogy az engem bizott meg a bizottság ennek a jelentésnek, vagy véleménynek a megfogalmazásával. Ez az Európai Uniós jog alkalmazásának ellenzőre szóló 28. éves jelentés. Röviden szeretnék ezzel foglalkozni. Először is a kettes bekezdésben sajnálattal állapítjuk meg, hogy a parlament és a bizottság előfel, erőfeszítésére ellen, ellenére egyelőre úgy történik, hogy nem sikerült létrehozni és meg, meg erősíteni, hogy a határidőre a tagállamok a közösségi joganyagot elfogadják. Különösen az AFKO bizottság amely a technikai kérdésekkel foglalkozik, látja így. Négyes bekezdésben hangsúlyozzuk az átláthatóság fontosságát, és sajnos megállapítjuk, hogy jelenleg rengeteg szegési eljárás volt, akik a tagállamokkal szemben, akik az, az irányelveket nem e, ültetik át időben. Azt hiszem, hogy a parlament a jogalkotási folyamat során nagyon fontos szerepet játszik, és tudnia kell e, ezeket az eljár, ismernie kell ezeket az eljárásokat, amikor ilyen kötelezettségési eljárást megnyitnak aztán az ötös bekezdésben a bizottság nevében megpróbáltam kiegyenlíteni az irányelvek átöltözési határaidenek betartásának az elmulasztátás azon tagállamok, amelyek megfelelnek a kritériumoknak, és, és időben átültetik a a, a törvényeket, akkor ez a hatalmas hátrányjal indulnak a többi tagállammal szemben, amelyek nem alkalmazzák a szabályokat. És ezt hangsúlyozni kell, hogy ez elfogadhatatlan. És akkor ez átvezet bennünket a hatos bekezdésre, amely azt mondja, hogy az ellenőrzéseket gyorsan kell megtenni, hogy, és hogyha egy tagállam nem felel meg a kötelezettségeinek, akkor megtegyük a szükséges lépéseket. Nem akarom most az egész jelentést vagy véleményt végig tekinteni. Szívesen várom a módosításokat, véleményeket, és reméljük, hogy végül tá- végül is támogatni tudják ezt a véleményt, tehát ezért szívesen veszek bármilyen megjegyzést. Köszönöm. Grazie. Köszönöm szépen, Gualtieri úr. szeretnék általános pozitív véleményt mondani a véleménytervezetről az árnyék jelentéstevő nevében, aki nem tudott sajnos eljönni, a nyolcadik bekezdéssel kapcsolatban azonban inkább rendelet, mint irányelv kellene, de pozitív a megítélése. Elnök, árnyék kijelentéstevő Hangelo EPP. El kellett menjen a parlament elnökével a Brazíliába Ezt meg fogom vizsgálni majd közelebbről. Azt hiszem, jó lett volna, hogyha ezt Sefcovics biztossal tegnap megbeszélhettük volna. A véleménycsere nem volt igazán dinamikus szerintem, sem gyümölcsöző, sem számunkra, sem az ő számára. A bizottság reakcióját szeretném megismerni erre a, ezzel a tervezettel kapcsolatban. Elnök, Schmidt úr, kíván válaszolni? Először is Gualtieri úrnak válaszok a nyolcadik bekezés tényleg vitatható. Kérdés, hogy rendelet legyen-e az irányelv helyett. De sok tagállam úgy érzi, hogy nem tudja a rendelet szabályainak alávetni magát, és akkor jobb az irányelv. De talán a megfogalmazást még pontosíthatjuk. Hálás vagyok, hogy általában pozitívan ítélik meg az árnyék jelentéstevőkkel szívesen továbbítatom. Ami Dafurat illeti, a tegnapi ülés értékelésében is egyetértek, és azzal is, hogy a bizottság álláspontját szükséges megismerni. Ez azonban válasz a bizottság dokumentumára nem tudom, hogy eh, Sefkovics biztossal eh, előrébb jutnánk el. De a szükséges mennyiségű ülés legyen meg a bizottsággal, semmi jelenvetésem. De elsősorban nekünk, meg az árnyék jelentéstevőknek kell megállapodnunk. Eh, Sefkovics úrral találkozhatnánk, megkérdezendő, hogy van-e valamilyen releváns input, amivel tudnak szolgálni, és akkor talán ezt a kompromisszumot lehetne elfogadni. A kezdőfázisban tartunk, és először azt kell tudni, hogy a frakcióknak mi a véleménye. Köszönöm, elnök úr. Elnök. Bronz úr. Hallgattam és a hallgatás, beleegyezés jobb az irányelv, mert azt lehet nem tisztalatban tartani, és minél kevésbé tartják, annál jobb. Az önök logikája szerint, Bronx úr, mondja az elnök. Nos, hogy előrébb tudjunk lépni, hogyha május 30-án akarunk szavazni, akkor május 10-ig kell benyújtani a módosítókat. Messzersnyi úr egyetért? Igen. A többiek nem mondanak semmit, tehát egyetértenek, most pedig áttérünk a 18-as pontra. A parlamenti eljárás szabályzat írásbeli nyilatkozatokról szóló 123. cikkének módosítása Czarkovszki úr kapta, már megvitattuk ezt a témát február 17, 27-én. 64 módosító érkezett, har, május 30-án lesz a szavazás, és e, Ö, abban maradtunk, hogy Taszovszi úr véleményét kell hallani a módosítókról először, de más alternatívát kell felkínálni. Mint minden módosító, ami megpróbálja megváltoztatni teljesen ennek a jelentésnek az üzenetét. Nos, erre azt mondom, hogy nagyon jó az írásbeli nyilatkozat. Minden. Azt mondják, hogy érthető, hogy a bizottság ezeket mégsem követi. Nos, ezzel az érvesen nem tudok egyetérteni. Észszerűsíteni kell az írásbeli nyilatkozatok használatát, konkrét javaslatok kellenek például. Jó célt szolgálnak, a, célgáltak a múltban, de ma már nem. Bizonyos értékük van, mint eszköznek egyes kérdésekben. mérsékelt megközelítést el tudok fogadni az eszközzel kapcsolatban, mint mondtam, nem te, akkor, akkor nem tudom elfogadni a módosítókat, hogyha teljesen megváltoztatják a jelentés üzenetét némi értéke van az írásbeli nyilatkozatoknak, de észszerűsíteni kell. Elektronikusan kell megpróbálni eljárni. És végig gondolni, hogyan lehet ezeket cirkuláltatni. Andrew ötlete tetszik más módosítók is ö, mennek hasonló irányba, hogy modernizálni kell. Bizonyos ellentmondást látok Andrew a nézeteidben. Bizonyos értelemben egyrészt kevésbé vagy negatív az írásbeli nyilatkozatokkal kapcsolatban. Másrészt azt mondod, hogy ne legyen kötelező a parlament számára. Nem értem. Én korlátozni, észszerűsíteni szeretném. Megpróbálom megmutatni, hogy lehet más eszközöket használni. De hogyha a ö, képviselők fele aláírja, akkor ez legyen kötelező. Különben sem értelme akkor az ebből is szót, a törölni szót töröljük, maradjon az írásbeli nyilatkozat, de ha nem kötelező érvényű, akkor az egésznek eh, az értelmét vesszük el. Szerintem döntenünk kell egyik vagy másik. Ami az észszerűsítést illeti, nyitott vagyok arra, hogy a parlament elnöke nagyobb jogkört kapjon. Hajlanak elgondolkozni azon, hogy hányan kell aláírják, mert különböző javaslatok vannak. Azt hiszem, a mostani ról át lehetne térni a 30-40-re, de azt hiszem a kollégákat informálni kéne arról, hogy vannak már sokkal komolyabb eszközök. A kezdeményezések megvannak más eszközei. És itt jön a legvitatottabb kérdés, amin el kell gondolkodnunk. A lájtos módja az eljárásnak az, hogy nagyon erős bekezdés legyen, amiben ezeket a dolgokat összekapcsoljuk, és kimondjuk, hogy megpróbáljuk korlátozni, ízszerűsíteni az írásbeli nyilatkozatokat, de nem azért, hogy megszabaduljunk attól, hogy őrültek végvigyék az akaratokat, amit nem támogatnak a frakciók, hanem azért, mert vannak más kezdeményezési módok. E, Ezt népszerűsíteni kéne a többi lehetőséget. Miért járunk el így? Az évek során sokkal erősebb, relevánsabb eszközöket szereztünk, hogy fellépjenek a képviselők. Ez a lájtos megoldás. Itt nem kellene az eljárási szabályzatot alapvetően megváltoztatni. Van egy másik megoldás, erősebb kezű megoldás, egy új rendszer, nem szeretnék senkit megbántani, az idézőben komoly nyilatkozatok lennének az alapjai, ezek parlamenti kezdeményezésé válhatnának azok, amelyek a szerződésen alapulnak. Ez azt jelenteni, hogy a szakbizottsági munka a parlamenti kezdeményezés jogát kapná meg. Azt hiszem ez a legérdekesebb gondolat ebben a jelentésben. És döntenünk kell, hogy hogyan szeretnénk tovább. A minimális verzió az az, hogy csak utalunk erre a lehetőségre, és összekapcsoljuk a lehetőségeket, és a jövőben változna meg az eljárás. Vagy már most változtatunk a teljes rendszeren, és új mechanizmus lesz, a nyilatkozatok átalakulnak kezdeményezési joggá. Hogyha ez a mechanizmus létrejön, akkor meg, akkor az észszerűsítési kampányunk sikeresebb lenne mondhatjuk, akkor azt mondjuk, hogy bármilyen írásban nyilatkozatot benyújthatom, de hogyha ez komoly, csak akkor ö, megy tovább. Azt hiszem, ezzel azt demonstrálnánk, hogy az egész, nyilatko- egész gyakorlatnak nem az a célja, hogy a képviselők kezdeményezéseit nyesegessük, hanem hogy a komoly kezdeményezéseket favorizáljuk. Ez más EU-s intézményekhez is eljutna. Nos, összefoglalom. Mi az üzenet? Az üzenetem a következő vitát akartam kavarni az ebből is szó használatával. A tényleges célom azonban a racionalizálás. Ellenem ők azon módosítóknak, amelyek azt mondják, hogy érthető, hogy a bizottság nem foglalkozik ezzel. Készülök a kompromisszumra, hogy bizonyos súlya legyen az írásban nyilatkozatoknak, de ha megváltoztatjuk a szabályokat az elektronikus feldolgozásról, akkor azt hiszem ez a minimum, amire ö, áhítozhatunk. És van még egy kérdés. a lájtos vagy az alapvető változást hozó verzió mellett rakjuk le a garast. Szeretném, hogyha ez a jelentés a további előrelépést is szolgálná. Köszönöm szépen a módosítókat és a figyelmet. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr, és Rafálnak is köszönöm a lehetőséget, hogy részletesebben beszélhetünk különböző lehetőségekről ebben a nagyon fontos kérdéskörben. A javaslat, amelyet én tettem, válasz egy nagyon intelligens kijelentésre, amelyet Cassini elnök úr tett az egyik első megbeszélésünk keletém a körben. Beszélt ennek a jogszabálynak az eredetéről, és párhuzamot vont a kezdeményezési joggal, amely a nemzeti parlamenteket, illetve a parlam- nemzeti parlamenti képviselőket illeti meg a jogalkotás területén. Ezért elgondolkodtam a parlament szerepének alakulásán és a Lisszaboni szerződés alakulásán, és azon is elgondolkodtam, hogy most van egy olyan értelmezésünk, amelyről ez a szakbizottság is szavazott a 123-as szabály értelmében, ami nagyon szigorú kritériumokat állít fel az írásbeli véleményekre vonatkozólag, de ez az értelmezés ide nem vonatkozik, hiszen ott van a 74-es eljárási szabály, illetve házszabály, amely azt mondja, hogy az írásbeli nyilatkozat tartalma nem mehet túl egy nyilatkozat tartalmán, és nem tartalmazhat olyan témákat, amelyekre specifikus szabályokat ír elő a házszabály. Vagyis ez az értelmezés nagyon korlátozza az írásbeli nyilatkozatok hatáját, amelyek jelen pillanatban éppen ellenkezőleg úgy tűnik, hogy bármilyen témában elfogadhatóak, vagy bármilyen formában és tárgykörben. Egyetértek azzal, hogy nem jött még el az ideje az írásbeli nyilatkozatok megszüntetésének, de talán az értelmezésnek a szellemét lehetne megvitatni, vagyis hogy ne kötelezőek legyenek az írásbeli nyilatkozatok, és ezek ne csatlakozzanak más eljárásokhoz, mert ha lehet egy állásfoglalás vagy egy jogszabály tervezet, akkor e, azt szerint kell eljárni, nem pedig írásbeli nyilatkozatban. De nem, szabad, nem kell, hogy teljesen megszabaduljunk ettől az eszköztől, hanem e, fejlesszük tovább, és kapcsoljuk össze a 42-es cikkel, amely egyébként e, az európai parlamenti képviselők kezdeményezési jogát jelenti a 225-ös cikk összefüggésében az Európai Unió megalapító szerződés alkalmazásáról szóló jogszabályból, vagyis fokozódna az a lehetőség, vagy az elnöknek a mozgástere arra nézve, hogy ne fogadja el őket többségükben abban az formában, ahogyan most vannak, és a legtöbb ilyen kezdeményezés egy magasabb szintre kerülne, egy komolyabb jogszabályi szintre, és ez is ösztönözni a jogalkotókat, hogy egy olyan eszközt használjunk ki, amelyet nem használunk megfelelően, hiszen azt mondjuk, hogy megvan a kezdeményezési jogunk, de igazából a rendelkezésünkre álló eszközt nem használja ki senki. Ez nem teljes körű kezdeményezési jog, de azért érdemes arra, hogy kipróbáljuk. Ezért megvan az a lehetőség, hogy aláírásokat gyűjtsünk egy javaslattal kapcsolatosan, hogy a szerződés 225-ös cikke alapján egy jelentést készítsünk. Ezt kihasználhatjánk arra, hogy, a kihasználhatnánk arra, hogy az írásbeli nyilatkozatok eszközét megerősítsük, és ennek az eszköznek a hibás alkalmazását, vagy az ezzel való visszaélést meg tudnánk akadályozni, hiszen ezt kihasználják a lobbisták, egyfajta iparággá vált ez egy olyan formátum, amivel a képviselők bármit megtehetnek, és ez nem az ideális helyzet. Egy olyan parlament esetében, amely egyre komolyabb jogszabályalkotási jogköröket kap az Európai Unióban és ez jól is van így. Köszönöm Rafálnak a munkáját, és hogy ilyen eh, nyíltan kezelte ezt a javaslatot, és eh, remélem, hogy az elmondottakat a többi kolléga is figyelembe veszi. Köszönöm. Yes, I, I am. Dafur? Én is szimpatizálok azzal az elképzeléssel, hogy kapcsoljuk össze az írásbeli nyilatkozatokra vonatkozó eljárást. és használjuk ki a parlament hatásköreit, amelyeket bizonyos mértékben elhanyagoltunk az eddigiekben, vagyis a jogszabályalkotás kezdeményezésére vonatkozó jogkörről beszélek a 225-ös cikk alkalmazásával, Robertónak gratulálnunk kell ezért a szövegtervezetért. A 42-es szabályra gondolok most. Szeretném, hogyha javítanánk a minőséget, és csökkentenénk az írásbeli nyilatkozatoknak a számát azzal, hogy alkalmazzuk, és még szigorúbban alkalmazzuk a meglévő szabályokat, és azzal, hogy bizonyos mértékig növelnénk ezt a kritériumot, vagyis megemelnénk a küszöbértéket az írásbeli nyilatkozat elindítására. A pontos számot persze majd meg kell határozni a szakbizottságokban, és majd egyeztetni kell a frakciók között. Azzal kapcsolatosan, hogy mi is egy írásbeli nyilatkozat, hogyha több mint 50 százalék aláírja a ház tagjai közül. Én úgy gondolom, hogy ez továbbra is írásbeli nyilatkozat marad. Ennek van egyfajta deklaratív hatája, ugyanakkor nem kötelező érvényű olyan értelemben, hogy nem minősül jogszabályalkotói aktusnak. És ezt a különbséget továbbra is meg kell tartani, mert nem szabad félrevezetnünk a közvéleményt olyan értelemben, hogy az írásbeli nyilatkozattal eh, ton eh, keresztül eh, fenekestül fel lehet forgatni a világot. Vannak erre más eszközök. Roberto megközelítése úgy gondolom, hogy a megfelelő előremutató eszköz. Úgy látszik, valaki vitatkozik velem, ezt látom a Twitteren. A kérdés, hogy mikor szavazunk erről. Adesso vedremo, intanto... úr kérte két szót. nagyon sok más módszer is van. Az írásbeli nyilatkozat, és most valami eh, pozitív volt fogok az Egyesült Királyságról mondani, tehát az előnye az, hogy különösen, hogyha elektronikusan közvetítik, hogy ez hasznos. A kérdés az, hogy olyan változtatások, amelyeknek semmi esélye nincsen, azok napvilágra kerülhessenek, és szerintem igen ugyanis nagyon sokszor többségi, konszenzusos véleményt közölnek. Erre egy példa, amely nagyon sok képviselőnek közel áll a szívéhez, ez pedig a tagállamokban a halálbüntetés eltörlése. Ha a 930-as, vagy akár a 40-es, vagy 50-es években megkérdeztünk volna embereket, hogy mit gondolnak a, a halálbüntetés eltörléséről, akkor nem csak azt mondták, mondták volna, hogy ez nem a többség véleménye, hanem még azt is, hogy excentrikus gondolat. és most már eh, a konszenzus eh, vélemény, konszenzus véleményt képviseli. Az Egyesült Királyságban is biztos vagyok benne, hogy más országokban is, amikor támogatják a halálbüntetés eltörlését, eh, most még úgy látják, hogy a 10 perces szabálynak az eltörlése az lehetetlen, de azért, hogyha az érveket elégszer ismételjük, akkor elkezdik majd elfogadni. Tehát valami olyat mondunk, amely először excentrikusnak tűnik, de aztán végül már odáig jutunk el, hogy az emberek azok hajlandók elfogadni, vagy akár nem elfogadni. Nos, az írásos, írásbeli nyilatkozatot a többség támogatja. Nyilvánvalóan nem tekinthető úgy, mint annak e, jogalkotási hatása lenne, tehát akkor, akkor nem köti meg a kezét a jogalkotóknak. Köszönöm szépen. Most akkor a jelentéstevő kap szót, e, Traskowski úr. Köszönöm Galtieri úrnak a megjegyzéseit, de van még egy vélemény Nem tudom, hogy mennyire értenek velem együtt a, egyet a kollégák, de az a véleményem, hogy az a rendszer, hogy az emberek a folyósokon feltűzhetik a véleményüket, az nem felel meg a, az intézmény méltóságának. De tulajdonképpen bárki, aki bennünket karon ragad, hogy elmondja a véleményét, vagy a másfajta módszerek, azok lehet, hogy nem annyira tiszteletre méltóak, de az elektronikus módszer talán ezt megoldja. A jelentéstevő. Szerintem csak az egyetlen kérdés, amely ilyen eh, részletesen kell fogalm, foglalkozni, az világossá vált. A, másik, a többi kérdésben eh, azt hiszem, hogy eh, egyeségre tudunk jutni, tehát meg kell találni azt, hogy bombabiztos megfogalmazást találjunk. Tehát akkor mi lesz az ütemterv? A titkárság május 30-át javasolja nekem. Jó lesz ez? Questo significa che la scadenza degli emendamenti sarebbe il 29. Eh? Jó, akkor a 29-e a módosítók benyújtásának a határideje. Jó, hogyha júniusban tehetnénk, az úgy jobb lenne, akkor lenne idő, jó? Igen, ez a titkárság javaslata. Hát akkor június 15-e az milyen lenne? Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a következő ülés az május 28-a, 29-e KED délután háromkor Brüsszelben, és utána március, május 30-án szerdán 9-től 12 30-ig. Akkor ezzel bezárom az ülést, és köszönjük a jelenlétet.